So good morning, dear colleagues. It's a pleasure for me to welcome. Uh, Jó reggelt kívánom. Üdvözlök, üdvözlöm itt Dombrovskis alelnök urat körünkben. Ez az első látogatása az Econ előtt ebben az évben, úgy mint a pénzügyi stabilitásért, a tőkepiaci unióért felelős biztos. Persze, ne, most nem arról beszélek, hogy lehet lett volna már itt, ebben az évben nálunk, hiszen rendszeres a párbeszédünk, ami nagyon hatékony és hasznos is. Ma azonban a pénzügyi szolgáltatások területére, a banki unióra, a, pénz, a tőkepiaci unióra fogunk koncentrálni. Az Európai Bizottság ebben a ciklusban nagyon sok új javaslattal állt elő, ebben az évben is, például a covered bonds, a befektetési alapok, a határokon átnyúló fizetések esetében, sőt, mi több, bizonyára tudják, hogy az Európai Bizottság azt tervezi, hogy nagyon fontos javaslatot fog előterjeszteni a jövő héten, és szeretne előrelépést elérni a banki csomagunk tekintetében is, például a kockázatcsökkentési csomag esetében, illetve a banki unió kiteljesítési tekintetében is, vagyis a betétbiztosítási rendszerek kialakítása tekintetében is. El mondjam azt, hogy itt van egy kis aggályom a tanácsot illetően, de itt az Európai Parlamentet illetően is, ugyanis nem igazán tűnik úgy, hogy azt a dokumentumot párhuzamosan tudnánk e, kezelni, hiszen mindig is párhuzamos e, csökkentésről beszéltünk, de azonban ez most aggályra ad okot. A tőkepiaci unió esetében van előre lépés, tegnap nagyon fontos e, szavazást tartottunk az Emir, illetve a Refit, illetve az Emir 2 esetében, tehát ezek már mennek előre, a jelentéstevők megfelelően működnek, tehát az Európai Parlament teljes mértékben eh, eltökélt eh, annak irányába, hogy ezeken a területeken előre lépés eh, legyen. De most biztos úr, itt az idő annak, hogy megtartsa a vezetőjét, tessék öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, először is köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide, hogy beszélhessek arról, hogy hogyan lehetne a pénzügyi szektort még erőteljesebbé ellenállóbbá tenni. Az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése azt mutatta, hogy gyorsabban növekszik a növekedésünk, mint egy évtizede, és azt is láthattuk, hogy van gazdasági növekedés, annak ellenére, hogy a politikai protekcionizmus van. Ez azt jelenti, hogy meg kell állapítanunk azt, hogy hogyan lehet jobb gazdasági alapokat létrehozni. A legfontosabb munka ennek kapcsán az a banki unió kiteljesítése és a banki piaci unió létrehozása. Ez lesz a két mai témám e, is. Ugyanakkor most már itt az ideje annak, hogy megvizsgáljuk a jövőbeli e, lehetőségeket. Szeretnénk, hogyha az e, Európai Unióban fenntartható legyen a finanszírozás, és ezzel, ezen vagyunk, és ez az a harmadik témám is. De hadd kezdjem a banki unióval. Nemrégiben a banki Unióról szóló éves jelentésben már láthattuk azt, hogy sikerült előrelépést tennünk a bankok felügyeleti rendszerét illetően, de a banki válságot úgy, kellett, úgy kell kezelni, hogy ez ne hasson ki az egész rendszerre, és ezért csökkenteni kell a kockázatokat, illetve a kockázatokat el kell kerülni, az első lépés az az, hogy végre egyetértésre juttunk a 2016. novemberi banki uniós csomagról. Remélhetőleg a parlamenti munkát is lezárják hamarosan Gunnar Höckmark és Peter Simon vezetésével. Az idő nagyon fontos, hiszen a késedelem veszélybe sodorhatja a politikai megállapodást még a választások előtt. Ezen kívül szükség van egy közös szanálási alapra, ez megerősíteni a banki rendszer iránti bizalmat, és erősebbé tenni a rendszert. Egyértelművé kell tenni az Európai Betéti Biztosítási Rendszert. Ezt a Lange, illetve az ennyi jelentés munkáját várom annak érdekében, hogy a kompromisszumok is létrejöhessenek. Márciusban elfogadtuk a nem teljesítő hitelekről szóló csomagot, ezek a legnagyobb kockázatok az európai banki rendszerben, még akkor is, hogyha ezen hitelek aránya a krízis óta nem mértékben csökkent. A csomagunk számos elemet kombinál, hiszen megpróbáljuk csökkenteni a nem teljesítő hitelek akkumulálódását, és szeretnénk ezeket lépíteni a jövőben. Az önök munkája ebben a szabadságban erről szólon hamarosan kezdődik. Most pedig a tőkepiaci unióról. Már itt történt előrelépés a nagy tőkéről, illetve az értékpapírosítás tekintetében, de tíz jogszabályt még el kell fogadnia a jogalkotóknak, tehát gyorsítani kell a munkánkat, hogy kész legyünk a következő választásokig. Hamarosan közeledik az Egyesült Királyság kilépése is, ezért is nagyon fontos a, ez a munka. Szeretném, hogyha koncentrálnának három dimenziójára a tőkepiaci uniónak. Először is szeretnénk, hogyha a fogyasztók és a befektetők előnyét élveznék az egységes piacnak, az EU szerte elérhető finanszírozási termékek által. A múlt év júniusában volt egy javaslata a PEPRA, vagyis a Pán-Európai nyugdíj alapokra vonatkozólag. Köszönöm az eddigi munkájukat erre vonatkozólag. Remélhetőleg megkapjuk majd az önök álláspontját a nyár előtt. Vannak más javaslataink az EU szerte elérhető termékek esetében, például a crowdfundingra vonatkozólag, a covered bondokra vonatkozólag, illetve a befektetési alapok határokon túl, túlnyúló elosztására. Szeretnénk, hogy minden európai euróban eszközölhessen fizetéseket ugyanolyan árért, mint hazai valutában. A célunk az az, hogy ezt a javaslatot elfogadtassuk ebben a ciklusban, és várjuk az önök támogatását is erre vonatkozólag. A bizottság részéről mi persze minden segítséget megadunk önöknek ehhez. Szeretnénk, hogyha az SBIS kapcsán is lenne előrelépés, további diversifikációra van szükség így az európai finanszírozási szektorban. Itt piaci szereplők is megjelennek, itt nem lenne semmilyen fajta szétterjesztése a kockázatoknak. A második dimenzió az EU tökepiaci piacának jobb felügyelete, tehát jobb szabályokra, harmonizációra van szükség, és nem csak papíron. Itt szeretnék Danuta Hübnernek gratulálni ahhoz, hogy elfogadták a jelentését a, köz, az, um, központi szereplőkre vonatkozó ellenőrzés kapcsán a Central Counterparties esetében. Várom, hogy a parlament egy másik fájban is támogatást nyújtson, ugyanakkor a szabizottságuk elfogadta Werner Langen jelentését a Refit emir tekintetében. A CCPR Recovery jelentését is elfogadták, ezen munkákat is köszönjük. Fenn kell tartanunk ezt a lendületet, amikor um, együttműködünk más területeken. Szeretnénk um, erősíteni az európai fizeti szervek uh, szerepét, szeretnénk felügyeleti konvergenciát, hogy szembenézhessünk az új kihívásokkal. Az Európai Parlament is látta már, hogy mennyire fontos uh, ez a tőkepiaci unió tekintetében. Itt is várom a jelentést tervezőket, és várom, hogy kitartsanak az ütemterv mellett, hogy még a jövő évben sikerüljön megalapodást elérnünk. Így már rá is térek a harmadik témára, a akadályok elhárítása a, a, a e, tőkeunió elől. Egyszerűsíteni kívánjuk a szabályokat, szeretnénk csökkenteni a célra nehezedő szabályozói nyomást, és ez benne van már a jogalkotási tervezetünkben. Például a jövő héten arányosabb szabályokat javasolunk a KKV-k számára. A KKV-k jelentik az európai gazdaság gerincét, a tőkepiaci uniót nem lehet nélkülük létrehozni. Most pedig hadd térjek rá a harmadik és végső pontjára a bevezetőmnek, ez pedig a pénzügyi szektorunk új lehetőségei, a fenntartható és zöld finanszírozás. Ez. ez nagyon fontos több okból kifolyólag, nem csak a pénzügyi stabilitás szempontjából, és amiatt, hogy milyen szörnyű hatásai vannak a klímaváltozásnak. 2007 és 2016 között a szélsőséges időjárás miatti gazdasági kiesés 86%-ra rugott, tehát mindenképpen várom a parlament támogatást támogatását ebben a kérdéskörben is, és várom Molly Scott Kato jelentését is. Négy javaslatunk van. Először is megkezdjük azt a folyamatot, hogy legyen egy európai szintű gazdasági osztályozási folyamat a fenntartható gazdasági tevékenységek eh, tekintetében. Itt eh, a, gondolunk a zöld eh, finanszírozásra, a zöld kötvényekre, Második sorban javasoltuk azt is, hogy hogyan kellene azoknak nyilvánosságra hozni a fenntartatóságukat, akik mások esetében kezelik a finanszírozást. Ezen kívül harmadik pontként szeretnénk bevonni a finanszírozásba a szén lábnyomatot, negyedik sorban pedig úgy gondoljuk, hogy hozzá kell járulni a fenntarthatósághoz minden egyes befektetési tanácsadás során. Hat további tevékenység lesz mostantól kezdve a mandátum végéig. Támogatjuk Péter Simon javaslatát a zöld hitelek, befektetések támogatására, illetve azt, hogy jobban bevonják a bankok kockázatkezelésébe a fenntarthatóságot. Szeretnék megtalálni annak módját, hogy lehessen ezeket a javaslatokat megfelelő módon végrehajtani. Most már csak egy év van hátra a következő európai parlamenti választásokig, tehát meg kell ragadnunk ezt a pillanatot, be kell fejeznünk a banki unióval, tőkepiac unióval kapcsolatos munkánkat, ezáltal a gazdasági szektorunk, a gazdaságunk, a pénzügyi szektor sokkal ellenállóbb lehet, tehát várom az önök támogatását. Köszönöm szépen! Thank you very much, Commissioner Dombrovskis, for my... Köszönöm szépen, Dombrovskis úr, alelnök úr. Köszönöm ezt az átfogó prezentációt, hogy bemutatta ezeket a kérdéseket és kezdeményezéseket, amelyeket a bizottság indított el, illetve a felhívását, hogy több cselekvés történjen, és felelősségvállalás. Én azt gondolom, hogy ez igenis üdvözlendő, szükséges. A parlament készen áll a feladat felvállalására. Ezeknek a jogszabályokatási dossziéknak az ügyében Van ennek egy átfogó logikája, kialakítása, és a tárgyaló csapat figyelembe fogja venni az ön által felvázolt tényezőket. Nagyon sok témát hozott fel. A vitánk bizonyára nagyon tanulságos lesz, nagyon tartalmas és élénk. Most meg is adom az első felszólalónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Dombrovszki alelnök úr, hogy velünk vannak ma ezen a strukturált párbeszéden. Nagyra értékelem, hogy áttekintette ezeket a nagyon fontos dossziékat nagyon helyesen fogalmazott, nem sokára vége ennek a ciklusnak, de ez a munkaterhelés túl nagy erre a kis időre. Több mint 20 jogszabályalkotási dossziéval kapcsolatosan kell még megkezdeni a munkát. Ezen kívül még ott vannak a nyitott javaslatok, amelyekre még számítunk, például a fintek és a fenntartható pénzügyek, a cselekvési terv, alelnök. Gondolom egyetért velem, hogy végső soron nincs más választásunk, mint hogy fontossági sorrendet kell felállítanunk. A kérdésem, illeszkedve ahhoz, amit ön mondott, ön felelős, biztosként alelnökként mely témákat helyezni előre fontossági sorrendben. Melyek azok a témák, amelyeket még véglegesíteni kell a mostani ciklus során? Vannak más kérdéseim, de most szeretném ennyiben hagyni, hogy legyen ideje válaszolni. Köszönöm. Köszönöm. Én a, a mi kötelezettségvállalásunkkal, eltököltségünkkel szerintem le lehet zárni az összes témát. Lehetséges. Lehetséges, és már korábbi esetek is mutatták, hogy a nagyon komplex és kényes kérdések is viszonylag rövid időn belül lezárhatók. Persze a tanácson is múlik mindez, biztos úr. Ezzel kapcsolatosan üdvözlöm Gualtéri elnök észrevételét. Szerintem is lehet zárni az összes dossziét ideális helyzetben. Reméljük, hogy ez így is lesz. És mint említettem, nagyon is készen állunk arra, hogy elérjük ezt az eredményt. Hogyha olyan alak, helyzet alakul ki, hogy választanunk kell, akkor persze ez nagyon nehéz, hiszen ezek mind okkal vannak ezek az akadályok. Én azokra a témákra összpontosítanék, amelyek már eh, egy ideje tárgyalás alatt állnak, például a banki csomag mindenképpen elsőbséget élvez, hiszen a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat is érinti. Vannak olyanok, amelyek már jövőre életbe lépnek ezek közül a kötelezettségvállalások közül, és szeretnék tovább dolgozni az európai felügyeleti hatóságok munkáján, illetve a tőkepiaci unióval kapcsolatosan a pár európai személyes nyugdíjak, magánnyugdíjak ügyében szeretnék előrelépni, ez nagyon fontos a tőkepiacok tekintetében, de más témákról sem szabad megfeledkezni, például az EDIS, több éve napirenden van már, majd meglátjuk, hogy van-e tere a kompromisszumnak. A tőkepiaci unióval kapcsolatosan a bevezetőmben már említettem olyan témákat, amelyekről Mindegyikről azt mondhatjuk, hogy növekedésbarát kezdeményezések, amelyek elősegítik a tőkepiac működését, a reálgazdaság finanszírozását és a gazdasági növekedést. A kérdés tehát, hogy a lehetőségeket milyen mértékben tudjuk kihasználni. Aztán ott vannak az új kezdeményezések, a fenntartható finanszírozás, a fintek. Európa vezetővé szeretné válni a klímaváltozás elleni harcban. A Párizsi Egyezmény összefüggésében ez kiderült, és megvan a lehetőség arra, hogy ez a gyakorlatban is kiderüljön a pénzügyi szolgáltatások területén, azután a határon átnyúló kifizetések területén átutalások területén, hogyha európai integrációt szeretnénk, és ezt bizonyítani a fogyasztók számára, akkor ez nagyon jó javaslat ebből a célból is. Mint önök is látják, most felvázoltam a terveket, de persze ez nem jelenti azt, hogy más javaslatok nem ugyanilyen fontosak, és hogy nem a megállapodás a cél. Kezdjük tehát ezzel a megközelítéssel, amit Galtieri elnök felvázolt, és majd meglátjuk, hogy reálisan meddig tudunk eljutni, és persze néha döntéseket kell hoznunk. Köszönöm. Tudom, hogy a tagjaink nagyon szorgalmasak, hatékonyak. Végső soron a priorizálás sok mindenre kitért, az MPL és más témák bizonyára napirendre kerülnek. Volt némi ellentmondás valamivel kapcsolatosan, amit majd bejelenteni készülnek. Minden esetre az SPIS bemutatása alapján meggyőződtünk arról, hogy Mindenképpen ez a javaslat biztos nem fog megoldani minden problémát, de azért néhány megoldásra számítunk. Kérem, hogy aki véleményt akar elő nyilvánítani, olvassa ezt. Telpermans Berez. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr. Eléggé meg vagyok lepve mindenki látja ezt a sok munkát, és mindenki azt gondolja, hogy a saját dossziéja a prioritás. Ugyanakkor Burkhard Balc, a néppárti koordinátor kérdésre adott válasza, aki egyébként társjelentéstevője az Európai Felügyeleti Ügynökségnek is. Nos, furcsa az, hogy a válaszában ön ezt a dossziét nem is említette. Nem, nem emltette az első listán e dossziét. Ugye 20 dosszi van munka alatt, a Pepről is beszélt, és sok más dossziéről, a crossboardingról és a többi, de az ez a felülvizsgálatáról nem szólt. Hogy ha a bizottság nem kezd jelentős munkába ezen dossziét illetően, akkor szerintem ez nem fog lezárulni az ezen való munka, és ön is nagyon jól tudja, hogy akár a bankunió, akár a tőkepiaci unió jövője szempontjából ez a dosszié nagyon fontos. Attól tartok, hogy jelenleg ez egyfajta blokkád alatt van. Ugyanakkor ön a bevezetőjében talán ö, de most a válaszában nem említette ezt a dossziét. Aztán ugye itt a különböző tagállamok ö, esetében láthatjuk, hogy milyen tanulságokat vontak le abból, ami az ABLV bankkal történt, és láthatjuk, hogy nincs ö, a rendszer kockázat felügyeletére eszköz, az ilyen bankok esetében már ami a pénzmosás kérdéskörét illeti. Ezen ügyet követően sok szereplővel beszéltünk, többek között Daniel Nuja asszonynal, aki az SSM társfelelőse. Március 26-án történt ez tavaly, és itt a 32-es cikk felülvizsgálatára lenne szükség a BRDS-ben, tehát itt egy kiegészítő erőfeszítésre lesz szükséges ezen a területen. Itt ezt a két nézőpontot valahogy össze kellene egyeztetni, amelyek némi ellentmondásban vannak. Mi itt a követendő út, milyen szakasz következik majd, akarnak-e valamit tenni ezen a területen a ciklus végéig? Uh, okay, so let's start. Engedjék meg, hogy az első részével kezdjem a kérdésének, és megválaszoljam Burkhard Bárt kérdését és a prioritásokra vonatkozólag. Elmondtam az első három témát, a banki csomag volt az egyik, az SS áttekintése, felvizsgálata és a PEP. E és ez lenne a válaszom Burkhard Balc kérdésére, és az Econ titkárság, és ezt feljegyezte, az SS felvizsgálata rajta van a prioritási listánkon. Várjuk az önök jelentését erre vonatkozólag, és szeretnénk megtartani, ahogy mondtam, eh, a megállapított eh, ütemtervet, hogy a jövőre, jövőre már eh, tudjunk megállapodást elérni még ebben a mandátumban. Szeretném még egyszer hangsúlyozni ezt a pontot. Az SS felvizsgálata tényleg egy prioritásunk. Aztán az EU szintű ML eszközök számos európai országban voltak banki esetek, amelyek rámutatták annak szükségességét, hogy ezzel foglalkozzunk. Ezért most mi azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne jobban létreha, végrehozni az EU pénzmosás ellenes intézkedéseinek végrehajtását EU szinten. Azt látjuk, hogy az ötödik pénzmosás ellenes irányelv javítja a koordinációt, illetve az információcserét az illetékes hatóságok között, és Nemrégiben az EKB-t, az SSZ-t, illetve az Európai felületi Szerveket megkértük arra, hogy egy közös munkát kezdjenek el azzal kapcsolatban, hogyan lehetne ezekkel a kérdéskörökkel foglalkozni. Timmermans első alelnök úr, illetve Jurova biztos asszony levelet intéztek az EKB-nak, illetve az ESOS-nak is, hogy megkezdjék ezt a munkát, és remélhetőleg sikerül majd erre visszatérnünk, amikor már konkrét ötleteink és javaslataink vannak. Köszönöm. Elnézést, mondja a képviselő. Most, ha ez már előttünk van, akkor a 32-es cikket kell majd módosítani, tehát ezt meg kell tenni. Válasz, ez egy olyan dolog, amit majd az LKB-val és az SSL egyet fogunk felmérni, harmonizálni kell ezek karcsúsítani kell a bankok szanálását, illetve likvidál, tehát meg kell vizsgálni, hogyan lehet újra tőkésíteni a bankokat. Very good. We... Nagyon jó. Meglátjuk, hogy az AKB majd, az EKB más rendelkezéseket hogyan fog uh, értékelni. Bernd Luke. Um, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr. Ez a sok alkotási kezdeményezésekre, amelyekről ön szólt a növekedési impulzusok fényében, már ami a felügyeleti feltételeket illeti, fontosak az értékpapír cégek számára. Itt a bizottság irányvonal az, hogy a CRL alól kiveszik az értékpapír cégeket, hogyha nincs rendszer szintű jelentőségük, és ezért csekélyebb szabályozási feltétel alá lesznek vetve. Most lenne egy kérdésem azt illetően, hogy a középnagy értékpapír cégeket hogyan kívánják kezelni. A tőke követelmények esetében itt a K tényező szerint kell ezt kalibrálni. Itt két lehetőség van, vagy a K tényezőt úgy kalibráljuk, hogy a tőke követelmények az értékpiaci cégek esetében megfelelnek a bankokkal szemben támasztott követelményeknek, amelyek szintén értékpapír üzleteket bonyolítanak. Vagy a második lehetőség az, hogy azt mondjuk, hogy a kalibráció, a K tényezőt, illetően ahhoz orientálódik, ami a pénzügyi stabilitás szempontjából szükséges. Az EBA a kalibrálást úgy végezte, hogy az első utat választotta, tehát azt, ezt javasolta, a bizottság pedig követte ezt az utat. Tehát viszonylag magas tőkekövetelmény nyeket támasztott a közép-nagy értékpapír cégekkel szemben, azon törekvésben, hogy egyfajta versenyfeltétel egyenlőséget hozol létre a bankok és az értékpapír cégek között. És kevésbé azon orientálódott, ami egyfajta kockázat elemzés okán, mint pénzügyi stabilitás szükséges lett volna. Miért járt el így a bizottság ez a kérdésem, vagy pontosabban mi a jogszabályi indoklása annak, hogy az ilyenfajta értékpapír cégek nek magasabb tőkekövetelményeknek kell megfelelni, mint ami a pénzügyi piaci stabilitásokán szükséges lenne. Mi tehát a jogszabályi indoklás amellett, hogy itt a bankokat védjük az értékpapír cégekkel szemben a versenyben? Uh, okay, uh, on, um... Nos, uh, ez a kérdés, uh, ami a befektetési cégekre vonatkozott és az áttekintésére mindennek. A javaslat a prudenciális keretet kíván nyújtani a befektetési cégeknek, azzal a célral, hogy ez arányos legyen, és a arányos követelmények legyenek ezen üzleti modellel és kockázatokkal szemben. Itt megkülönböztetünk a rendszer szinten releváns befektetési cégek között, amelyek a CL, CLPL-hez tartoznának a hármas fokozatban, és megkülönböztetünk olyan befektetési cégnél is, amelyek kisebb mértékűek és kisebb tevékenységgel rendelkeznek tehát szeretnénk, hogyha itt megfelelő módon lenne lefedve a kockázat, de szeretnénk a piacra jutást is segíteni, illetve a versenyt is szeretnénk támogatni. Ebben az értelemben a követelmények a kisebb cégek esetében lényegesebben egyszerűbbek lesznek, mint a nagyobb cégek esetében. Figyelembe véve azt, hogy a nagyobbik eh, cégek esetében eh, nincs olyan bizeténk arra, hogy a nem eh, rendszer szintű relevanciával ennek a cégek nagyobb kockázatot jelentenének. Persze nyomon követjük a helyzetet, és fokozatosan vezetjük be a nem ö, szisztematikus cégek számára az új intézkedéseket, kitérünk az... Tehát úgy gondoljuk, ez működőképes lesz. Alkalmazni fogjuk az arányosság elvét a befektetési cégek felülvizsgálata során is. Köszönöm. Léve Víring. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tíz éve van annak, hogy bekövetkezett um, a gazdasági válság, kíváncsiak vagyunk arra, mikor lesz a következő. Ezt um, nem e, tudjuk előrejelezni, fel kell készülnünk, a globális pénzügyi stabilitási jel uh, jelentés az IMF részéről, amit a múlt hónapban jött ki, azt mutatta, hogy uh, rövid távú, középtávú veszélyek vannak globálisan, tehát ez mindannyiankra vonatkozik, a, a a lakatási árak esetében ezen kívül egyre magasabbak a kamatlábak, túlértékelés lehet, és növekedhetnek az úgynevezett leverage faktorok. Ezen kívül van még a hitel elkülönítése ciklikus jellege. Vonatkoznak-e ezek a feltételek az eu is? Hogyha igen, akkor uh, hogyan vagyunk felkészülve a lehetséges uh, sokkokkal szemben? Uh, well, uh, uh, indeed. Valóban. Ez olyas valami, amit az Európai Bizottság is hangsúlyoz gyakran, hogy jelenleg jól működik a gazdaság, hatodik éve növekszik a gazdaság, minden tagállamban gazdasági növekedést mérünk, jó a foglalkoztatás, alacsony a munkanélküliség, tehát ezek pozitív jelzések a gazdaságban, de azt is látjuk, hogy azért már gyülekeznek a felhők az égen, nem lehet arra számítani, hogy a gazdasági növekedés határ nélkül fennmarad, meg kell erősítenünk a gazdaságaink ellenálló képességét, illetve a pénzügyi ágazat ellenálló képességét, hogy felkészüljünk a következő válságra, amikor ez bekövetkezik, illetve az ön által említett kockázatok, a szinkronicitást említette, az a lakásárakat, az eszközár fejleményeket és egyéb elemeket. Nem csak az Európai Bizottság, hanem a felügyeleti hatóság és a szisztem és a rendszerkockázatokkal foglalkozó testület is említi ezeket a kockázatokat. Bizonyos tényezők kevésbé érintik az EU-t, mint más fejlett gazdaságokat, például az eszközárak nincsenek annyira túlértékelve, mint máshol, de azért eh, nem lehet eh, a kockázati felárak változását kizárni, vagy a pénzügyi eszközök árának változását, erre fel kell készülnünk. Összességében azt mondhatjuk, hogy a pénzügyi ágazatunk felkészültebb, mint korábban eh, az ilyesfajta kockázatokra, és sokkal nagyobbak a pufferek a pénzügyi ágazatban, magasabbak a, a tőke ráták, likviditási ráták, nagyobb a tőke áttétel, és a felügyeleti keretek is stabilabbak, mint korábban. Ez fontos elem, amit figyelembe kell venni. Összefoglalva valóban követjük ezeket a kockázatokat, egyetértünk ezzel az értékeléssel, hogy biztosítanunk kell, hogy gazdaságaink és gazdasági pénzügyi ágazatunk megfelelően felkészült ezekre a kihívásokra. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Papadimulis kolléga. Köszönöm, elnök úr, biztos úr görögül szólok, ha megengedik. Köszönöm a tájékoztatást, amit ma nyújtott, de engedje meg, hogy országommal, Görögországgal kapcsolatosan tegyek fel önnek egy kérdést. A harmadik és utolsó program, kiigazítási program lezárás előtt vagyunk. Most hozzák az utolsó intézkedéseket ezen a rendkívül nehéz úton, és jelenleg különösen fontos, hogy ezt a paktumot minden fél betartsa. Van egy menetrend, egy ütemterv, amiben megállapodtunk, és az euró csoport szerint mindezt június 21-éig le kell zárni. Akkor lezárják majd a negyedik értékelést, és ez azt jelenti akár, hogy adókönnyítésre kerülhet sor, legalábbis ebben állapodott meg az eurócsoport 2016 májusában és 2017 júniusában, és azt követően a legutolsó memorandum utáni irányt fogjuk ö, választani. Nos, mindez a csomag, illetve a csomag végrehajtása kedvezőtlen hatásokkal jár, és ez bizonytalanságot kelt. Két személyes kérdést szeretnék önnek feltenni. Az első kérdés. Néhány nappal ezelőtt ön azt mondotta, hogy az adókönnyítéssel kapcsolatos döntések az európai adófizetőknek egyetlen eurójába se fognak kerülni. Görögországnak lehetőséget adnak arra, hogy újra visszatérjen a pénzügyi piacokra, és ez néhány hónapot vesz igénybe majd. Egyesek Kassandra jóslatnak neveznék ezt országomban, és ők azt mondják, hogy ezzel a nyilatkozattal azt sejtették önök, hogy a június 21-i Európa csoport ülés után ezt az egészet el fogják halasztani. Érdekelne tehát engem az, hogy június 21-én az eurócsoport valóban dönteni fog a görög adóhelyzettel kapcsolatosan? És azt is szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság milyen hozzájárulást fog tenni, hogy gondoskodjon arról, hogy ne legyenek késedelmek a görög nemzetgazdaság a görög nép kárára. Uh, ah, uh, ah, okay. uh, eh, on... Rendben. ez érinti a portfóliónak más részeit is. Valóban kritikus időszakot élünk a görög program lezárása szempontjából. Összességében a program jól halad. Görögország túlteljesítette jelentősen költségvetési céljait, ezt tavaly is láttuk, és a felvizsgálat megkezdődött, már megérkezett a, az audit csapat Aténba. Összességében egyértelmű kötelezettségvállalás minden oldalról, az intézmények részéről, a görög hatóságok részéről is, hogy a görög programot megpróbáljuk sikeresen lezárni. Még van néhány nyitott kérdés és program, az egyik ilyen elem, amivel foglalkoznunk kell, ezek az adóssággal kapcsolatos intézkedések. Tegnap már volt erről szó, hogy folyamatban van ez a munka, és a következő néhány hónapban zárjuk le, vagyis május-júniusban az Európai Bizottságnak konzultálnia kell erről a megállapodásról ebben a, ezen időkeretek között, ez remélem még lehetséges, és az Eurogroup paraméterei között mozgunk, nincsen nominális visszavágás, de csökkenteni szeretnénk az adósságszolgálati terheket Görögország számára, hogy Görögország visszatérhessen sikeresen a pénzügyi piacokra, és saját lábán meg tudjon állni. Az Európai Bizottság részéről ez a kötelezettségvállalás fogalmazódott meg, hogy ezt a megállapodást ki tudjuk alakítani, és ennek még a program vége előtt meg kell történnie. Azután az IMF-fel kapcsolatos munka tekintetében ez konstruktív munkafolyamat. Az eddigiekben és részt vettünk ebben a programban, nem csak közvetlen pénzügyi részvétel formájában, hanem az elővigyázatossági szabályok kialakításával is, tehát az IMF-el arról tárgyalunk, hogy milyen fajta együttműködésben gondolkodhatunk, és az IMF-nek milyen szerepet szánhatunk a program utolsó szakaszaiban. Köszönöm. Köszönöm. Marco Valli. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni Dombrovskis biztos úrnak. Az első a pénzügyi csomaghoz kapcsolódik, mégpedig egy olyan tartalomhoz, ami a Simons jelentésben kiemelte annak szükségességét, hogy garantáljuk a KKV-k támogatását a környezetbarát területen, vagy a szociális területen nagyon fontos teret adni ezen tőke követelményeknek. Folytassuk tehát ezen az úton. A LUNC jelentés a bankunióról, amit a parlament megfogalmazott, ez más ilyen tárgyú jelentésekhez hasonlóan kiemeli a második, harmadik szintű érték papírokat, eszközöket az európai bankoknál. Valamit tenni kellene ebben az irányban, tekintettel arra, hogy itt 7 milliárdos piacról van szó, az NPL-ek teljes volumene 900 milliárd körülire rúg. Érdekelne tehát, hogy a bizottság óhajta tenni valamit ezen a területen, és esetleg az EKB-val és a szabályozókkal együtt tesznek-e valamit. Az eurókötvényekről is szó szóltak az sbs ekről javítja magát az előadó, amelyek egyfajta hamis eurókötvények, mert nem teszik lehetővé a kockázatok megosztását az országok között. Nos, érdekelne, hogyha nincs kockázat, ezen ilyen steril javaslat által nem lehet egy plusz probléma, ami a jövőben felmerülhet sok hatások esetén az euróövezetben. Ha ugyanis nincsenek olyan eszközeink, amelyek képesek kezelni a piaci nyomást, akkor a válságokat továbbra is nagyon népszerűtlen reformokkal, többek között jövedelemcsökkentéssel kell majd kezelni. Itt tehát mindenféleképpen megoldást kell találni a kockázat megosztásra, hiszen ha nem így történik, akkor egyes országok a következő válság során esetleg kihúzhatják a dugót a konnektorból, úgymond, ezért az Európai Uniónak kell megértenie, hogy el akar-e mozdulni egy bizonyos irányba, vagy maga a lakosság, a nép fogja megtenni az ellenkező irányú lépést. Tehát itt esetlegesen kérni fogják az euróvezetből való kilépést. Köszönöm. Uh, okay, um, uh... Rendben. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Az elsővel kapcsolatosan inkább egy észrevétel volt a zöld támogató tényezőről, a társadalmi támogató tényezőről. Én támogatom ezt a kezdeményezést, és majd meglátjuk, hogy az előadóval közösen hogyan tudunk megoldást találni. Most a zöld támogató tényezőn dolgozunk, és ennek a kiindulási pontja hasonló a KKV támogató tényezőhöz, ami már létezik, és korlátozott csökkentéseket tesz lehetővé olyan, olyan tőkekörnyezetben, amikor a bankok hiteleznek a KKV-knak de a prudenciális oldalon azért tudnunk kell, hogy a zöld nem jelenti azt, hogy kockázatmentes, ezért gondosan kalibrálnunk kell ezeket a javaslatokat. Aztán a második részével kapcsolatosan a kérdésnek persze több kérdés merült fel. Először is Volt egy kérdés a harmadik szintű intézkedésekről, ez egyfajta felügyeleti intézkedés eh, az örökölt eh, eszközök kezelésére. Tavaly októberben született erre javaslat. Értelmezésem szerint eh, a kereskedelmi, kereskedési könyvéről beszélt a bankoknak, amely a saját kockázatokat tartalmazza, amivel szintén foglalkozni kell, a banki csomagnak része a kereskedési könyvnek az alapvető felülvizsgálata. A pontos kalibrálásokra szükség van a kereskedési könyvvel kapcsolatosan, a Bázel összefüggésében van ezzel. Összefüggésben most egy tárgyalás, egy egyeztetés. Dolgoznunk kell még a javaslatokon. Aztán a szuverén kötvény alapú értékpapírok. Az értékpapírosításnak piac alapú megoldásnak kell lennie. Úgy gondoljuk, hogy ez segíthet abban, hogy a banki szuverenitási hurkot kezeljük, hogy serkentsük a bankokba való, való befektetést. Nagyon fontos, hogy diverzifikáltak legyenek a termékek, és mind a 19 euró zóna tagállamra kiterjedjenek. Én úgy gondolom, hogy ez hasznos javaslat, és tudjuk, hogy nagyon sok figyelmet kell fordítani, nagy figyelmet ezekre a javaslatokra, tagállamok és más érdekeltek aggódnak, hogy ezek, hogy ez vajon az első lépés lesz-e az állami kitettségek kezelésének megváltoztatása felé. Nem, ez egy saját lábán megálló javaslat, és ezért kértük, hogy ezt a javaslatot a saját érdemei alapján értékeljék. Köszönöm. David. Valóban nagyon helytálló, amit mond. Bernard Monod. Bernard Monod. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr, a globális kereskedelmi válságban az amerikai kormány bármilyen irányultságú is valódi stratégiai problémát jelent az európai vállalatok számára. Itt van a legutóbbi ügy, ez a 9 milliárd dollár 2014-ben a BNP Paribából ennyi ment az USA-ba önkényes értelmezés okán, Szudánnal, Kubával, Iránnal szemben amerikai részről. Nos, a lett BLV bank 2018. februárjában eltűnt szinte, szintén az amerikaiak oka, okán, akik represszív intézkedéseket alkalmaztak ezen rendszer szintű európai bankkal szemben. Berez kollégám helyesen vetette fel ezt az ügyet. Aztán tavaly önkényes szankciókat vezettek be, például az alumínium termékekkel szemben, a Russell termékeivel szemben, és ez is súlyos problémákat okoz a pénzügyi piacon, egy pénzügyi válságot akár, amely a 98-as válsághoz hasonló lehet. Most egy oldalon az amerikaiak Iránnal szemben vezetnek be szankciókat. Az európai vállalkozások alá vannak vetve annak, hogy önkényesen külföldi jogrendszerek megbüntessék őket, és nincs semmiféle ellenintézkedés. Franciaországban az Alstom szenvedi el ezeket az intézkedéseket, vagy az Enron és a Valtcom kapcsolatos ügyeket is látjuk 2002-ben. 2018-ban egy nagy energiavállalat kiesése, vagy autóipari vállalat kiesése is hatalmas problémákat okozhat, amely az amerikai szankciók áldozatává válik. Képzeljük el ezt a dominó hatást, amely a szankciók következtében bekövetkezne az európai piacokon és itt nincsenek ellenintézkedések, és ez a betétesek számára nagyon súlyos problémákat okozna, egy teljes pénzügyi destabilizációval járna az euróövezetben. övezetben az EU Blocking Regulation egy nagyon naív dolognak tűnik ezen rendszer szintű kockázatokkal szemben. Itt több szintű kockázat van amerikai részről Európával szemben. A bizottság eléggé vizsgálja ezen rendszer szintű kockázatokat. A makroprudenciális felügyelet és az LKB-n e belül vajon komolyan foglalkozik -e ezzel a témával? milyen védelmet tudnak önök nyújtani Európa számára veszélyeset? Uh, well, uh, uh, on this, uh, uh, indeed... Valóban nagyon bonyolult ez a kérdés, hiszen uh, nagyon sok nehézségbe ütközünk a kereskedelmi kapcsolatainkban az USA-val, beleértve azt, hogy egyoldalúan június 1 az alumíniumra és az acélra vámtarifát vetettek ki. Az Európai Unió már több kivételt kapott, de hangsúlyozzuk azt, hogy igazából egy állandó megoldást szeretnénk, nem lehet az, hogy havonta ezt megvizsgálják. Az Európai Bizottság és más Európai Uniós intézmények is intenzív kapcsolatban állnak a, az amerikai partnerekkel ezen kérdés esetében. Említette Iránt, a, és az, hogy az USA kivonult az iráni megállapodásból, ez valóban aggasztó az EU számára, hiszen mi ezt veszélyes precedensre tekintjük, hogyha egy ország egyoldalúan kivonul egy nemzetközi megállapodásból, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség többször is megerősítette azt, hogy Irán betartja a, a megállapodást, és ezen kívül felmérjük jelenleg azt, hogy ennek milyen gazdasági hatása van és milyen hatása lehet ennek, ezeknek a szankcióknak Iránnal szemben az EU cégekre, illetve az EU pénzügyi szektorában tevékenykedő cégekre. Ahogyan is mondta, az EU blokkolásának kis hatása lehet még akkor, hogyha az jellegű a banki szektor. Ez kihathat az, e- az USA bankjaira és a dollár tranzakciójára is. Nehéz kérdések ezek, amelyekkel foglalkoznunk kell, és jelenleg azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehetne ezeket a kérdéseket megoldani. Ön kérdezett pénzmosás ellenes szabályokról is, és szeretném ezt még egyszer hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy koordinált módon lépjünk fel a pénzmosás ellen EU szinten, és így válaszoljuk meg ezeket az agályokat az Európai Unión belül, anélkül, hogy az USA-tól várnak bármilyen fajta fellépést. Brian Hayes Alelnök úr, Üdvözlöm Önt ismételten itt két kérdésem van. Az egyik a bizottság által kiadott programra vonatkozik, a fogyasztói pénzügyi tervekre vonatkozó cselekvési tervre. Igazából a pénzügyi szolgáltatások nem egységes piacot képviselnek a fogyasztók számára. A nagyon ö, nagy különbségek vannak a jelzálók hitelek között. Hogyan kívánnak prioritizálni a mandátum végéig, hogy itt tényleg erőlépés legyen, ambiciózusnak kell lennünk, 3,2% nálunk az arány, 1,8 az EU többi részén, tehát versenyre van szükség, le kell bontani az akadályokat a fogyasztók érdekében, mert így lehet a költségeket csökkenteni, és az árakat is a fogyasztók érdekében. Ön hogyan kíván prioritizálni ebben a speciális területen, vagyis a fogyasztói pénzügyi termékekre vonatkozó piacon. Második kérdésem, a pénzpiaci reform kapcsán már van egy szabályozás, egy nagyon fontos rendelet ez, ezt mindannyian elfogadtuk, és ez nagyon fontos, hogy a rendszer alapú kockázatokat csökkentsük, az USA mögött le vagyunk maradva, tehát itt tényleg tennünk kell valamit. Ön is kapott egy levelet a kollégáktól, aggódunk ugyanis amiatt, hogy van egyfajta gyakorlata az eszmának, nyert a bizottság is támogatja. Az egyes szintű viták során a tanácsban ez nem fordult elő, a bizottságban sem beszéltek erről, aztán hirtelen az eszmának van egy lábjegyzete, a bizottság ezzel egyetért, a kérdés a következő és szerintem fontos ez a kérdés. Jó-e azt, hogyha egy egyes szintű döntést kettes szinten hoznak meg, hogyha a társjogalkotók a társjogalkotókat, azokat, akiket az emberek közvetlenül választottak meg, azokat megkerülik. Nos, az első kérdésére a válasz a fogyasztói pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó terv. Már mondtam egy speciális, említettem egy speciális jogotási javaslatot, az a határokon átnyúló kifizetések, az eurófizetések ugyanannyira kerülnek, mint a hazai kifizetések az EU egész szintjén. Ezzel a témával már foglalkozunk, és várjuk, hogy még ebben a ciklusban elfogadjuk ezt, hiszen ez egy kézzelfogható előny lehetne a fogyasztók számára a pénzügyi integráció tekintetében. Ezen kívül decemberben tavaly egy munkacsoportot hoztunk létre, amely azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne a digitális területen foglalkozni a fogyasztók azonosításával. Az egyik rendelkezés a finanszírozási rendben az az, hogy ismerni kell a, az ügyfeleket, és szeretnénk ugyanezt elérni a határokon átnyúló helyzetekben is. Bizonyára láthatják azt, hogy bizonyos területeken vannak javaslataink annak érdekében, hogy a határokon átnyúló akadályokat megszüntessük a pénzügyi szolgáltatások nyújtása során. A PEPS-ről, a PEP-ről már beszéltem, a pán-európai magán e, nyugdíjtermékek, ezek néhány területen már eléggé jól fejlesztek, bizonyos területeken más területeken nem, hogyha lesz egy ilyen pán-európai magányugdíj e, termék, ez nagyon hasznos lehet az állampolgárok számára. a bizottság hajlandó biztosítani azt, hogy legyen itt ambiciózus nyomonkövetése a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások cselekvési tervének. A shared destruction mechanizmus esetében voltak már vitáink, és a bizottsági szolgálatok, főként a jogi szolgálat elemzése az ESMA véleményét támogatta, hogy ez egy olyan mechanizmus, amely nem összeegyeztethető az MFF rendelettel. A bizottsági jogi szolgálat arról döntött, hogy az MFF Shared Constellationre vonatkozó véleményét elérhetővé teszi az érintettek, illetve a parlament tagjainak számára. Thank you. Köszönöm szépen. Mint látják, a parlamenten belül is megoszlanak a vélemények ebben a témában. De hát bízunk a bizottság értékelésében, véleményében, és ezt a jogi szolgálatunk is megerősítette ezek szerint. Honas Fernández kolléga. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk, hogy itt van a bizottság alelnöke. Nagyon fontos kihasználni ezeket az alkalmakat, hogy kérdéseket tudjunk feltenni, és követni tudjuk a bizottság munkáját és mivel ezek nyilvános ülések, a választók felé is információt tudunk átadni e, a munkáról, amit a parlamentben és a bizottságban végzünk. A bizottság e, bemutatta a parlamentnek és a tanácsnak két évvel, két és fél évvel ezelőtt a tervezetét. Ez e, a ciklus fele. 30 hónap. Olyan rendelet tervezet ez, amely blokkol lett itt is, és a tanácsban is. Több mint öt hónapja áll a tárgyalás, és nem volt egyetlen tárgyalás sem. A legutóbbi találkozó a levész jelentéssel kapcsolatosan december 13-án volt tavaly évben, tavaly évben, azóta öt hónap eltelt, és nincs is dátumunk egy jövőbeli ülésre, a következő hetekre legalábbis nincsen ilyen terv. Köszönöm szépen, hogy eljött, és kihasználnám ezt a lehetőséget arra, hogy közvetítsük az állampolgárok felé, hogy szégyenkezünk amiatt, hogy sok kollégánk nem képes arra, hogy egyáltalán tovább vigyük ezeket a tárgyalásokat egy ilyen fontos témában. A banki unióval kapcsolatosan van egy közös megközelítés, van, -e, van egy közös szabályozási keret, de hogyha valamilyen probléma felmerül végül, az tagállamokban a betétesek fizetik meg ennek a költségét, vagy a kincstárak. Az európai hat hatóságoknak a Banco Populárról dönteniük kell, és Brüsszelben dönteni kell erről, Portugáliát is érinti ez, vagy tovább lépünk, vagy pedig visszalépünk. Vannak olyan csoportok, amelyek maguk között már tárgyalnak, és próbáltak új javaslatokat tenni. Ön is tudja, biztos úr, a, a zöldek, ezekről a frakciókról beszélek, a GUE-ról, hogy megpróbálunk egyeztetni a liberálisokkal, az EPP-vel. Ez decemberben volt, és a mai napig nincsen válasz. A legrosszabb, hogy a tanácsnak jövő hónapban lesz egy ülése, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de a parlament nem végezte el a maga házi feladatát, és ezért szégyenkeznünk kell az állampolgárok előtt. Köszönöm. Uh, well, uh... Nos, ezzel kapcsolatban egyetértek az Európai Bizottság részéről, mi is sajnálatosnak tartjuk, hogy az EDIS-szel kapcsolatosan 2015 óta nem történt jelentős előrelépés, 2015-ben tettük a javaslatot, Ön is tudja, hogy a bizottság részéről megpróbáltuk áttekinteni az okokat, vagyis hogy mi az, ami fékezi ezt a javaslatot. És mi a, az erkölcsi kockázat. Tavaly októberben új elképzeléseket is felvetettünk, újra akartuk éleszteni ezt a, az egyeztetést, az, hogy az edis hogy tudjuk fokozatosan bevezetni, ezt vizsgáltuk meg az első szakasszal kezdve, likviditási támogatást nyújtva, de az értékpapírosítást nem elvesztve, és hogy az első rész, első szakaszról hogyan tudunk a második szakaszra lépni egy európai értékpapírosítási rendszerre. A bizottság szándéka továbbra is, hogy legyen egy teljes körű európai rendszer. Készen állunk ennek a megtárgyalására, áttekintésére annak, hogy milyen lehetséges megoldások vannak ezen cél érdekében. Továbbra is abban reménykedünk, hogy a tavaly felvázolt elképzeléseink alapjai lehetnek a kompromisszumnak, a tanácson belül azt látjuk, hogy a technikai munka jól halad. Egy adhok munkacsoportülés már történt, és a banki unió kiteljesítéséről szóló közleményünk új lendületet adott ennek a munkának. Most a bolgár elnökség a különböző technikai pontokkal foglalkozik az első szakaszsal kapcsolatosan, politikai szempontból, de hát persze még mindig megoszlanak a vélemények a tagállamok között. A bizottság részéről továbbra is elkötelezettek vagyunk a javaslat mellett, és szeretnénk egy kompromisszumot elérni. Köszönöm, biztos úr. Azt kell mondanom, hogy én is nehezen igazolhatónak tartom. Nem azt, hogy ennyire megoszlanak a vélemények, ez szokásos, de hogy nem nincsenek ülések, nincsenek eszmecserék erről a témáról, ez elfogadhatatlan. Lehetnek véleménykülönbségek, de a célunk az, hogy dolgozzunk és kompromisszumot találjunk. Bármi legyen is az a kompromisszum, lehet róla szavazni, elfogadjuk, nem fogadjuk, de az, hogy lebe, leblokkolják a tárgyaló csapatnak a munkáját, elfogadhatatlan és méltánytalan. Gergős Kircosz. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr. Esetleg tudna-e összefoglalót adni a Brexit fejleményeiről a pénzügyi ágazatban? Mint mondta, gyorsan haladnak a Brexit tárgyalások. Tudna-e összefoglalót adni arról, hogy milyen kérések kerültek már napirendre, és mi az, mik azok, amelyekről még a későbbiekben kell egyeztetni, ami a kockázatmegosztás, kockázat csökkentést illeti, ami a bankunió alapja. Úgy tűnik, hogy Olaszországban bizonyos fejlemények miatt emelkedik a kockázata. A piac is így látja, mert a kamatlábak lassan, de biztosan növekszenek, Görögországban és Olaszországban is. Vagyis nincs túl nagy étvágy a kockázat megosztásra sok országban, mint Hollandia, Németország, Ausztria. Hogyan tudjuk ezeket a fejleményeket összeegyeztetni? Szerintem nem túl ígéretes a helyzet. Köszönöm. Rendben. Ami az első kérdést illeti a brexit kapcsolatban. Folyamatban van az erre vonatkozó munka. Természetesen én elsősorban a pénzügyi ágazattal foglalkozom, hiszen ez tartozik az én területemhez. Az elmúlt hónapokban az úgynevezett felkészültségi feljegyzéseket tettük közzé, amely a különböző felkészülési lépéseket foglalja össze a piaci szereplők intézmények részére, arra nézve, hogy a különböző forgatókönyvekre hogyan tudnak felkészülni a Brexit összefüggésében. És van egy olyan megállapodás is, hogy technikai csoport jöjjön létre, amit az LKB és a Bank of England vezet, a feladatuk az, hogy felmérjék az esetleges kockázatokat, forgatókönyveket értékeljék a Brexit összefüggésében. 2019. március 30-a a céldátum. Persze figyelembe kell venni azt a lehetőséget is, hogy nem születik megállapodás, de persze a bizottságnak a célja és a tárgyalócsapat célja, hogy megállapodásra és rendezett kilépésre jussunk. Politikai megállapodás történt az átmeneti időszakkal kapcsolatosan, amely a, az idő nyomást csökkenteni. Az átmeneti időszak minden esetre része a kilépési megállapodásnak. Ezzel összefüggésben tehát még egyeztetése van szükség, folyamatban vannak a tárgyalások. Többek között az ír határral kapcsolatosan, és hogy ezt hogy tudjuk megoldani. Ez kapcsolódik a vám kapcsolatokhoz is az Egyesült Királysággal. Sok munka van még előttünk, folyamatban van a munka. Nagyon fontos, hogy lépjünk, mert 2019 máj, márciusa már nagyon közel van, kevesebb, mint egy év van addig. Uh, uh, uh, van még egy kérdés a kockázat megosztása, a kockázat csökkentéssel. Ön beszélt Olaszország helyzetéről. Mi nem teszünk észrevételeket pártpolitikával, belpolitikával, kormány alkotással kapcsolatosan, ez a tagállamokra tartozik, az alkotmányos építkezésük része. Mi azért azt hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos a költségvetési fegyelmet megtartani. Olaszország esetében nagyon lényeges a költségvetési hiány és az állam államadóság csökkentése. Ezek fontos lehúzó tényezők és kockázati tényezők egy gazdaság esetében az olasz kormányjal egy költségvetési úti tervet állapítottunk meg ez évre nézve. Ez fontos üzenet, és nagyon fontos, hogy ezen az úton haladjon tovább az új kormány is. Köszönöm. Köszönöm. Poltang. Chair, and uh, thank you, Commissioner, for being Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECON a fenntartható finanszírozásról elfogadta a jelentést. Üdvözöljük a bizottság javaslatát is. Bizonyára ezt majd támogatja az Európai Parlament is, viszont amire szükségünk van az az, hogy legyen egy igazi változás a pénzügyi szektorban, és az még nem indult meg. A kérdés az az, hogy az, hogy a változás, amit ön javasol majd a jövő héten, az tényleg széles körül lesz-e. És remélem, hogy biztosíthat bennünket. Hadd mondjak három példát. Az első, itt nem a taxonomiáról van szó, hanem a zöld eszközökről. Kellenek más tényezők is, amelyek ugyanennyire fontosak. Az ESG az emberi jogok megsértése, a munkajogok kérdése, az agresszív adótervezés. A kérdés az az, hogy mi, lesznek, mi lesz a többi tényezővel. A parlament mindezt hangsúlyozta. A második dolog az az, hogy úgy tűnik, hogy hogy, hogy nem veszik figyelembe megfelelő módon a klímapolitikákat, ez, itt benne lehetnének a tőke, követelményekben, de sokkal szélesebb körben kellene gondolkodni. Üdvözöljük azt is, hogy megfelelő kötelezettségvállalást kell tenni, nem csak az ISG kockázatok esetében, hanem ezeket fel is kell tüntetni. Miért nem tették eh, szélesebbé ezt a javaslatot, miért nem vonatkozik ez a vagyonkezelőkre, a magányugdíj alapokra? Uh, okay. uh, so first of all... Először is köszönöm szépen azt, hogy támogatásáról biztosított a fenntartható pénzügyi akciótervünk tekintetében. Valóban a célunk az az, hogy ambiciózus és széleskörű nyomonkövetést hajtsunk végre a cselekvési terv esetében. Van egy magas szintű szakértői csoportunk, amely jelentést kérszít, és a célunk az az, hogy minden fő ajánlásukat beleolvasszuk majd a jelentésbe. Széles körül lesz tehát ez. A specifikus kérdések a taxonómiával kapcsolatban. Amit javasoltunk, az az, hogy legyen egy irányítási struktúra, és ha ez felállt, ez az irányítási struktúra, akkor ezek foglalkozhatnak a konkrét taxonómiával. Már jeleztük azt, hogy szeretnénk itt a klímaváltozás csökkentését az első feladatként látni, mert ez rendkívül fontos a fenntartató pénzügyi cselekvési tervünk zöld részének kifejlesztése szempontjából, de későbbiekben a munkájukat kiterjeszthetik más területekre is, például az ESG tényezőkre. Ez egyértelmű lesz majd a következő javaslatunkból is. A klímaváltozás enyhítésével kezdjük ezt, de a munka majd folytatódik, és kiterjesztük ezt a munkát más területekre és Minden esetre a stranded esztekkel kapcsolatban a cél az az, hogy megkönnyítsük az átállást, és annak kockázatát csökkentsük, hogy ilyenfajta stranded asset legyen a cégeknél. meg, meg hogy hogyan tudjuk ezt majd a továbbiakban fejleszteni. A Fiduciary Duty-val kapcsolatban ez eh, főként a vagyonkezelőkre, a nyugdíjalapokra vonatkozik, cégekre, amelyek mások pénzét kezelik, akik befektetik a mások pénzét, akkor a különböző módokból választhatnak. Itt nem alapbanki műveletekről van szó. Ha valakinek van egy megtakarítási számlája, vagy egy folyószámlája, akkor általában nem túlságosan sok minden közül választhat, hogy mibe fektessen be de hogyha a bank vagyonkezelőként lép fel, és így magánbanki szolgáltatásokat nyújt, akkor persze lehet arról beszélni, hogy hogyan lehet ezt lefedni, de mi nyitottak vagyunk ezen koncepció irányába, de meg kell különböztetni azt, hogy milyen fajta szolgáltatásokat nyújtanak. Ahogy mondtam, szeretnénk egy nagyon ambiciózus nyomonkövetést, és szeretnénk együttműködni az Európai Parlamenttel, és szeretnénk, hogyha tényleg sikerülne megállapodni ezekben a fárokban, és ezt tényleg ezek megvalósulnának. Köszönöm. Elnök Thomas Mann. Ja, vielen Köszönöm, elnök úr, bizottsági alelnök úr. Hallhatta, hogy milyen erősen támogatjuk a bizottság sok elképzelését ugyanakkor azt is világossá tettük, hogy mi magunk mit teszünk parlamentként. Nagyon fontosak, erősek ezek a mi jelentéseink. Ami a bankunió továbbfejlesztését illeti, ugye a betétbiztosítás fontos európai szinten, ezzel egyetértek, az ügyfeleket védeni kell, hogyha a bankok csődbe mennek, vagy fizetésképtelené válnak. Ugyanakkor, ami a veszteségek közösségi szintre emelését illeti, ez nem feltétel, amellett, hogy ezek a nem teljesítő hitelek eltűnjenek a bankokból. A dokumentumaim szerint ezek 760 milliárd euróra rúgnak ezek a hitelek. Helyes ez a számadat? A bizottság be akar -e itt avatkozni? Sok mindent megtelt az LKB, e ugyanakkor ő nem garantálja azt, hogy a betétesek pénzével visszaéljenek, hogy a gyengekedő bankokat megmentsék. A második téma Olaszország. Az imént elmondta, hogy a bizottság nem foglalkozik a kormány alakításról. Olaszországban a, széls, a jobboldali populisták megpróbálnak a kormányt alakítani, nagyon sajnálatos, hogy ideig jutott a helyzet, de ami az első követést illeti, ugye azt mondják, hogy 300 milliárdos adóelengedést akarnak. Mit mondjanak a görögök ezt halván? Az olasz kötvények nyomás alá kerülnek, nagy felárak lesznek, a hitelképesség nagyon kockázatos ott Olaszországban, és az Európai Központi Bank továbbra is olasz kötvényeket vásárol fel, államkötvényeket. A bizottságban nincs pozíció? Az EKB nak nem lenne feladata azt is ö, kialakítani, hogy saját pozíciójuk legyen ezen ügyben. Kö, csökkentsék a költségvetési deficitet, de az, hogy ők feltételként szabnak adóelengedést, tehát ezt már régebben kritizáltuk más, eset, más országok esetében, Olaszországban sem engedhetjük meg ezt. Uh, so... Rendben. Számos kérdést kaptam. Először is eh, az Elis eh, kérdése, illetve az elveszett eh, mutualization. Hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehet a fog, még fokozatosabban bevezetni az edis kezdve a likviditási támogatással, akkor az NPR csökkentés tényleg egy pont, és erről beszéltünk. Az adataink az NPL-ek második jelentéséről 910 milliárd euróról beszélnek, lehet, hogy különböző források, különböző módszert alkalmaznak, minden esetre mi azt láthatjuk, hogy az NPL-ek aránya 6,7%-ról 4,4%-re csökkent a válság óta. Lehet, hogy ezek az adatok nem a legújabbak, és lehet, hogy holnap majd megkapjuk a frissített adatokat. Aztán ha 230 milliárd adó, ö, adósságkönnyítés, amit kértek. A kormány pár képviselői elmondták, hogy ez egy olyan információ, ami egy olyan tervezetből származik, amelyel most már nem foglalkoznak, tehát nem része ez a kormányalakítási programnak. Ez paradoxon is volna, mert ezek az eszközök az olasz központi bankban vannak, és ráadásul nyereségesek is, úgyhogy azért ez kontraproduktív volna, hogyha ezzel ellen tennénk valamit, nem kell, hogy irracionálisan lépjünk. De hát azért vannak nagyszerű ötletek is, például, hogy szüntessék meg a vagyonosabbak adóját. Ez nagyon intelligens gondolat. Nina. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Alelnök úr. Üdvözlöm, hogy ennyire elkötelezett a fenntartható pénzügyek iránt. Ön említett, hogy ez prioritás ön számára. Várjuk a javaslatát jövő hétre nézve, már ami a taxonómiát illeti. Nagyon fontos az ambíció hogy a SCOP két eh, jelentésnek megfeleljünk, erről szavaztunk már. Az ESG tényezőkön is dolgozni kíván, mint említette. Ez igazából mit jelent? Ebben a ciklusban történne ez eh, a humán, az emberi jogokra is eh, vonatkozna ez, és a kormányzati normákra? Hogyan a jelentésünk ajánlotta ezt? Meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket rövid távon, de van egy hosszú távú ügy is. Biztosítanunk kell, hogy a zöld finanszírozás lesz standard, nem pedig a 95% ami fenntarthatatlan. Ön hogyan szeretne erre megoldást találni? Már említette ezeket a kérdéseket részben. Aztán a második gondolatom. Tegnap a prudenciális szabályokról beszéltünk befektetési cégek számára. A MIFID tárgyalások során a társjogalkotó beszélt arról, hogy biztosítani fogják, hogy az EU piaci résztvevők számára a finanszírozási források megmaradjanak, de voltak olyan érvek is, hogy korlátozzuk az ekvivalencia értékelés körét, csökkentve a jövőbeli részvételt bizonyos cégek számára az EU-n belül a Brexit összefüggésében a bizottság vajon fölmérte a, a hatását az ilyen hozzáférés korlátozásnak, melyek a CMU következményei a befektetési cégeknek a fele a, az Egyesült Királyságban van, és nem fognak hosszú távon hozzáférés kapni az EU piachoz. Áprilisban 24-én elmondta, hogy a magánszférának vezető szerepet kell vállalnia azért, hogy a szerződések folytatódjanak, és ne akadjon meg a teljesítésük. Ön szerint a piac maga meg tudja oldani ezt a kérdést? Tudna részletesebben beszélni erről? A piacok hogyan oldhatják meg ezt a kérdést egyértelmű keretek nélkül? Hogyan dolgozik ezen? Volt-e találkozója az kancellárral, az, a Bank of England-del, hogyha volt ilyen találkozója, mi volt ennek az eredménye. És elnök úr, még egy gyors kérdés. Beszélt eh, a Banheinz kérdésre válaszolva a pénzpiaci alapokról. Hogyha ez ennyire fontos kérdés, a bizottság miért nem vette be a javaslatába azonnal, hogy megfelelő vitát folytassunk róla. Köszönöm. Uh, okay, so uh, indeed uh, many uh, uh, uh questions. So first on um, uh, sustainable finance. Sok kérdést kaptunk a fenntartható finanszírozással, taxonómiával kapcsolatosan, aztán az éghajlatváltozás tekintetében. Uh, illetve hogy más eh, egy eh, témákra, tényezőkre is kiterjesszük ezt. Kérdés, hogy mikor. Ugye ez attól függ, hogy eh, hogyan alakul a jogalkotási munka. Jogszabályalkotási javaslatként nem csak taxonómiával foglalkozunk, hanem a taxonómia irányítási struktúrájával. A a cselekvési tervünk optimista szenárion alapul, de hogyha ez így alakul, és a jogszabályalkotási munka nagyjából egy, egy éven belül lezárul, akkor a taxonómiákat valamikor 2019 harmadik negyedévében bevezethetjük. Lehet, hogy ez túl optimista, vagy eléggé optimista megközelítés, de a jelenleg folyamatban lévő folyamatok alapján ez lehetséges. Most nem tudom pontosan megállapítani, hogy mi lesz az a, az ütem, ahogyan a többi taxonómiával kapcsolatosan haladhat a munka. Minden esetre mi így szeretnénk kezelni ezt a kérdést, és természetesen már beszéltünk erről korábban is. Az az elképzelésünk, hogy széles körű cselekvési tervre van szükség biztosítva a pénzügyi ágazat ösztönzőit, elmozdulva a zöld és fenntartható növekedési célok felé. Aztán a befektetési cégek felülvizsgálatával kapcsolatosan és az ekvivalencia vizsgálattal kapcsolatosan. Ezzel összefüggésben nem értékeltük az eddigi vitákat, hanem a javaslatunkat mértük fel, amikor is nem korlátozzuk az ekvivalencia rendelkezéseket, hanem azt próbáljuk áttekinteni, hogy mik a követelményei az ekvivalenciának. De ez egy szélesebb körű kérdés, mert valóban az ekvivalenciát, mint esetleges keretet kezeljük a pénzügyi együttműködésre az Egyesült Királysággal. Eddig azt kell mondanom, hogy az EU ekvivalencia teljesítménye jó. Több mint 200 ekvivalenciát állapítottunk meg, több mint 30 joghatóságot szolgál ez ki a legnagyobb gazdaságok közül az EU támaszkodik leginkább az ekvivalenciákra. Úgy gondoljuk, hogy az ekvivalencia a mi pénzügyi kapcsolatainkban is fontos szerepet játszhat az Egyesült Királysággal. Tehát nem korlátozni szeretnénk az ekvivalenciákat, hanem szeretnénk egyértelmű megoldást találni arra, hogy hogyan tudunk az ekvivalenciákkal kapcsolatosan megállapodásra jutni, és ez majd szerepelni fog abban a dokumentumban is, illetve szerepelt a tavalyi vagy 2016-os dokumentumban is, nem ez tavaly volt, amelyben megfogalmaztuk a megközelítésünket az ekvivalenciával kapcsolatosan a Brexit utáni helyzetben. Azután aztán ami a folyamatosságot illeti, vannak különböző szerződések, de ami a biztosítási szerződéseket illeti, bizonyos megoldásokat maga az iparág is bizonyára kidolgoz majd. Különböző módjai vannak annak, hogy hogyan tudjuk ezt biztosítani, megfelelő megoldásokat kidolgozva a nemzeti szinten. Szükség szerint esetlegesen megfontolva, hogy átadják ezeket a szerződéseket egy EU alapú entitásnak és a CCP-khez való hozzáférés is fontos kérdés. Bizonyos kockázatokat az EMIR kettes lépés javaslat tartalmaz. Az iparági alkalmazkodásnak fontos szerepe lehet itt is. Aztán a többi marketing struktúra tekintetében ezek kisebb mértékű kérdések. A pénzügyi stabilitás kockázatát egyoldalú intézkedésekkel lehet kezelni, ha szükséges. Ez az egyik olyan terület, ahol az EKB és a Bank of England, England munkacsoport sokat tehet még, mert az úgynevezett cliffage hatás fontos lehet. Reméljük, hogy nem így lesz. Aztán az MFF-ekkel kapcsolatosan nem is tudok sok mindent ehhez hozzáfűzni az előző válaszomhoz. Minden esetre a társ jogalkotók foglalkoznak ezzel a kockázatkezelésről az MFF is szól, az erre vonatkozó javaslatokat a társjogalkotók elutasították. Ez az egyik érv a jogi szolgálat részéről, amely azt hangsúlyozza, hogy ez a gyakorlat nem felel meg a jelenlegi EU szabályoknak. Minden esetre a jogi szolgálat értékelése nyilvános. Úgyhogy sok mindent nem is tudunk ehhez hozzáfűzni jelen pillanatban. Thank you. Köszönöm. Ludek Niedermann. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztosnak is, hogy velünk van. Térjünk vissza a vita elejére ami az időzítést illeti, nagy a korlátozás a következő évekre nézve, ami azt illeti, hogy hogyan tudunk haladni bizonyos dossziék tekintetében, de szerintem nem csak időzítés van szó, az EDIS-t említették, és erről is érdemes volna részletesebben beszélni. Az a benyomásom, hogy ez nem technikai vitának az egy eredménye, hanem kifejezetten bizalmi problémáról van szó, a kormányok közötti kölcsönös bizalomról, illetve hogy mennyire bíznak bizonyos eszközökben, amelyeket bemutattunk, ezek, bevezettünk, ezek fontos eszközök, SSM például, vagy a CRD. Tovább lépve szeret, nagyon fontos ezt a bizalmi deficitet áthidalni. Két kérdésem volna. Először is, hogy van e ilyen határ, vagy ilyen akadály? Sokkal több minden függ attól, hogy mennyire lehet visszaállítani a felek között a bizalmat, és mit tehet a bizottság nem csak azért, hogy a különböző technikai eszközökkel bánjon, hanem hogyan tudja a bizottság is visszaállítani a bizalmat az olyan fontos kérdésekben, mint például a CNB hitelessége, stb. Uh, uh, Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet uh, általában úgy teszünk fel, hogy milyen egyensúly van a kockázatcsökkentés között, hiszen szeretnénk visszaállítani a bizalmat, illetve a kockázatok megosztását. És el kell mondani ehhez, hogy megalapodás, megalapodás van az EU pénzügyminiszterei között 2016 óta az úgynevezett kockázatcsökkentési OTTF terv kapcsán. Hozzátartozik ehhez az, hogy minden, ami benne van ebben a kockázatcsökkentési OTTF-ben, azt már végrehajtottuk, vagy a bizottság előterjesztette, és az egyik dolog, amit még teljesíteni kell, az a 2016-os banki csomag. Vagyis alapvető előrelépést tettünk a kockázatcsökkentésben, ahogy az szerepelt az úti tervben, amit az EU pénzügyminisztere is jóvá hagytak. Úgy gondoljuk, hogy ez alapot képez arra, hogy előrelépjünk a kockázat megosztásban is. Konkrétan úgy véljük, hogy fennállnak a feltételei annak, hogy az egységes szanálási alap kapcsán az egységes védőhálót létrehozzuk, és valószínűleg majd az EDIS első lépcsőjét is meg tudjuk valósítani, mert voltak a múlt években is viták arról, hogy mit jelent a kockázatcsökkentés, a kockázat megosztása, és azt is el kell mondani, hogy már nagyon sok mindent sikerült elérnünk a kockázatcsökkentés kapcsán. Ez alapja lehet a további lépéseknek a kockázat megosztás irányába. Elnök, köszönöm szépen. Persze itt van a, a bizalom, de az előítélet is, ez egy nagyon fontos kérdések. Azt mondják, hogy ha az edész a jelenlegi szabályokkal már életben lett volna az elmúlt 20 évben, akkor nem lehetett volna mindazt látni, ami 20 évben történt, tehát a bizalom és az előítélet sok mindent jelentett. Alfred Sand a következő. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, alelnök úr. Három kérdésem van. Az első a kriptovalutákra vonatkozik. Ha megnézzük azt, hogy a kriptovalutákra hogyan beszélünk itt Brüsszelben, és beleértve az önök februári eh, hozzászólását is ezzel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy elég nagy a szkepticizmus ezzel kapcsolatban, sokkal inkább a kockázatokra, mint a lehetőségekre koncentrálnak. Na, a kiskereskedelem szempontjából nem tűnnek kockázatosnak, a szolgáltatási szektor is előnyét élvezhetné a kriptovalutáknak pozitív szempontból. Milyen előnyöket lát az Európai Unió a kriptovaluták tekintetében, hogyan értékelik a jelenlegi fejleményeket ezen a téren. Második kérdésem a strukturális és üzleti kultúra miatt a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférése, főként a déli országban, főként a hagyományos formákat jelenti, a bankok is azonban gondokkal küzdenek. A bizottság több véleményében elmondta, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy a kkv kat is egyezzék a nyilvános piacokon, milyen fajta intézkedéseket kíván tenni az Európai Bizottság, és le tudják-e ezeket a kérdéseket zárni ebben a ciklusban. A harmadik kérdésem Minagil kérdéséhez hasonlít az EU biztosítók, illetve az EU nyugdíj folyósítók, amelyeknek az egyes Királyságban vannak ügyfelei, illetve fordítva. Ez nagy gond a Brexit szempontjából. bármi is legyen az eredménye a Brexit tárgyalásoknak, tudják garantálni azt minden EU állampolgár számára, akik magán nyugdíjakkal rendelkeznek Egyesült Királyságbeli cégeknél, hogy a nyugdíjuk megmarad és élvezhetik majd a jogosultságukat. Uh, Oké. Okay. Um... Uh, so, uh, first... Először is a kriptovaluták Erről szóltunk már a fintek cselekvési tervünkben is, mi az EU megközelítése a kriptovalutákkal kapcsolatban. Valóban úgy véltük, hogy ígéretes, új fejlemény lehet ez. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet ezeket az előnyöket kihasználni. Ugyanakkor tudatában kell lennünk a kockázatoknak is, és az Európai Bizottság azt mondta, hogy az Európai felügyeleti szerveknek figyelmeztetést kell küldeniük az ügyfeleiknek, figyelmeztetve arra, hogy eléggé spekulatív jellegűek ezek az eszközök, és emiatt kockázatok kötődnek ehhez. Előfordulhat, hogy valaki elveszíti a befektetését ezen kriptovaluták miatt. A második elem, ez egy lehet, hogy a kriptovaluta kifejezés félrevezető, mert az EKB hangsúlyozta már többször, hogy csak egyetlen egy valuta van az euró zónában, ez pedig az euró. Inkább kripto vagyonról vagy kripto érmékről beszélhetünk, de az európai felügyeleti hatóságok most szabályozói feltérképezést végeznek hiszen ezek a kripto vagy ö, eszközök különböző jelleggel rendelkeznek, és különböző jogi keretekbe eshetnek. Vannak olyan kérdések, amelyek a pénzmosás ellenes küzdelemhez kötődnek. Itt érvényesnek kell lennie a pénzmosás ellenes irányelvnek a kriptoeszközök cseréje tekintetében, tehát a pénzmosás ellenes követelmények alá kell ezeknek esnie. Számos kérdés van, amelyel foglalkoznunk kell, amikor arról beszélünk, hogy a kriptovaluták hogyan fejlődnek. A harmadik kérdés a KKV-k bejegyzése. Lesz majd erre vonatkozólag egy javaslat még a hónapban, a cél az az, hogy a KKV-k jobban a nyilvános piacokra kerülhessenek, ezáltal is növeked, növekedhetnek a KKV-k. Ez az egyik prioritásunk, amit a CMU középtávú tervben is kifejtettünk és május 23-án majd egy javaslatot fogunk előterjeszteni. Aztán a szerződések folyamatossága, ez egy olyan terület, amelyel a felügyeleti szervek, szabályozói szervek foglalkoznak, és a munkacsoport is foglalkozik ezzel, amelyet említettem. minimalizálni szeretnénk a esetleges fennakadásokat, viszont még nem fejeztük be a munkát. Még mindig nagyon sok nehéz eh, fennálló kérdés van, tehát nehezen tudnék most önnek bármilyen fajta garanciát adni, hiszen zajlanak még a tárgyalásuk és a végeredmény mi minden, mindig nem százalékban biztos, de persze szeretnénk az ilyenfajta esetleges gondokat minimalizálni. Elnök, köszönöm szépen. Ahogy azt vártuk, ez egy nagyon gazdag és nagyon pozitív eszmecsere volt. Szeretnék köszönetet mondani Dombrovskis biztos úrnak, és eh, továbbra is elkötelezettek vagyunk annak irányába, hogy az utolsó hónapokban együttműködjünk, hogy sikerüljön a lehető legtöbb jogakotási fájt, vagy akár az összeset lezárni. Ez a célunk, és remélem, hogy a kollégák együttműködnek majd ebben, hiszen így növelhetjük azon kapacitásunkat, hogy a szabályozói keret, a növekedés, stabilitást és a pénzügyi integrációt szolgáljuk. Kobon úr, lejárt az időnk, Most már rá kell térnünk a következő napirendi pontunkra. Az önpolitikai frakció is kapott felhasználási időt, mint bárki más. Köszönöm szépen. Most akkor rátérünk a következő napirendi pontra.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 Köszönöm. Dear colleagues, let's move to point 11 of our agenda. I would like to welcome... Uh... Kedves kollégák, most szeretném uh, Jean-Paul Gozeszt üdvözölni. Biz- mindenki jól ismeri. Korábbi kollégánk volt, uh, és most uh, az európai pénzügyi jelentéstételi csoport, az EFRAG elnökeként van itt, és szóvivőjeként, és ő a technikai szakértői csoportnak is az elnöke. Üdvözlöm! Nagyon fontos szerepet játszanak ezek a kérdések az ECOM-ban, a munkacsoportunkat ezért hoztuk össze, az IFRS állandó csoportot megerősítve a parlament kötelezettségvállalását a nemzetközi pénzügyi jelentéstételi normák megerősítésében az EU-n belül. Az EFRAG az IFRASZ alapítványa közösen és a BIOB-vel a társfinanszírozás kedvezményezettje. A parlamentet kérte a társfinanszírozás meghosszabbítására. Ennek fontos része, hogy rendszeresen meghallgatásokat rendezzünk az audit standardokkal kapcsolatosan. Tehát üdvözöljük ezen a találkozón. Ez azért is időszerű, mert az EFRAK most dolgozik a véleményén az IFRS 17-re vonatkozólag, 2018. decemberében valószínűleg lesz erről szól. A parlament határozat tervezetet eh, készít ezzel a fontos témával kapcsolatosan. Üdvözlöm. Nagyon időszerű ez a, az eszmecsere. Jean-Paul, öné a szó. Merci, monsieur le président. Grazie mille. Köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm. Nyilvánvalóan nagyon örülök, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen szakbizottságban, ahol tíz évig dolgoztam, és most újra látom a jól ismert arcokat, a barátokat. És köszönöm, hogy André Vacsmannak és nekem megadták ezt a lehetőséget, hogy beszámoljak az EFRAG munkájáról, illetve azon normákról, amiket most vitatunk meg, az IFRS 17-re utalok, meg hallgatott ez a szakbizottság 2016 májusában, és az volt a cél, hogy megerősítsük a kapcsolatokat a parlamenttel. Megpróbáltam ezt megtenni, és remélhetőleg önök úgy ítélik meg, hogy tartottuk ezen kötelezettségvállalásunkat. Az IFRS Permanent Team munkát is szeretném üdvözölni, amelynek vezetője Teodor Stolojan. Három fő kérdésről szeretnék szólni. Mit is tesz most az EFREG, ez a fő téma. Az IFRS 17 a fő témánk. Az IFRS 9-ről is szólnék, az Equity Instrumentről. Ezen is dolgozunk a bizottság, illetve a parlament kívánalmára. A fő témák a négyes szlájdot kérném. Az EFRAG közérdekű missziót teljesít, az európai közérdeket szolgálja, amikor kidolgoz egy európai víziót a pénzügyi beszámolásról. Három fő tevékenységünk a befolyásolás, már ami az IFRS normák előkészítését illeti, véleményt adunk az Európai Bizottságnak ezek elfogadásakor, végezetül kutatási tevékenységet végzünk. Az EFRAG kutatása hozzájárult ahhoz, hogy Európának vezető szerepet biztosítson a pénzügyi beszámásról szóló nemzetközi vitában. A kutatási programot az ISB normák fényében dolgozták ki, de egy nyilvános konzultáció is történt, hogy azonosítsuk saját prioritásainkat. Az EFRAG előrelépett, de még mindig javítható. Ez az oka annak, ami miatt 2017-ben egy független szervezettől auditot kértünk, amelynek eredményei széleskörűen kedvezőek, ezeket közítettük honlapunkon, levonjuk ebből a következtetéseinket a stratégiánk szempontjából szól. Az EFREG a következő hónapokban betölti majd a szerepét az ö, fenntartható növekedés finanszírozására vonatkozó bizottsági tervben, és az European Corporate Aborting Globot is támogatjuk. Most az IFRS 17-re térnék rá. Ez egy 20 éves projekt betetőzése, amely majd a jelenlegi IFRS 4-et váltja fel, amely 2004-ben került hatályba. Az IFRS-et, amikor létrehozták, ezt a négyest, az egy átmeneti megoldás volt, és nagyon nagy különbözőséget eredményezett a könyviteli módszerekben, és nehéz volt a számadatokat összevetni emiatt a beruházóknak most egy jobb összevethetőséget kínálunk a könyviteli, számviteli sztenderdek javítása révén. Az új norma kihatása különböző lesz a vállalatokra, ugyanis jelentős különbségek tapasztalhatóak a jelenlegi számviteli gyakorlatban, minden országban ez a saját nemzeti normák mentén történik. Nagyon sok biztosítási vállalatot érint majd ez az új norma. Az IFRS 17 egy nagy változást jelent majd a biztosítási ágazat számára. Végrehajtása jelentős beruházást igényel majd már, ami az időt és a forrásokat illeti. A képernyőn láthatják az ütemtervet, a munkatervünket, és ennek végén az EFRAG véleményt alkot majd egy erőteljes hatástanulmányra támaszkodva. A bizottság egy további határidőt adott nekünk a többi standardet illetően. Véleményünket az év végéig alakítjuk ki, amikor is véleményt tervezetet teszünk közzé szeptember hónapban, és ez nyilvános konzultációt tesz lehetővé. A munka nyáron is folytatódik majd melyek azok a műveletek, amelyeket az IFRS 17-tel kapcsolatosan végeztünk. Először is a board számos szereplőt, beruházót, be, biztosítót és más részes felet is fogadott, meghallgattuk az aggodalmaikat, gondolataikat. Egy hatás tanulmány is készült egy mintán, egy biztosítói mintán, ez jelenleg készül, és van egy egyszerűsített változata is ennek a hatástanulmánynak. Egyébként szerveztünk és szervezünk strukturált interjúkat is a felhasználókkal. A tudósok közreműködésével feljegyzéseket készítünk, és egy független gazdasági tanulmány is készül azon következményekkel kapcsolatosan, amelyekkel a biztosítási ágazat szembenéz majd. Ezt megrendeltük, ezt a tanulmányt. Az EFRAG gondolatai a Meidenstadt jelentés óta az európai köz jó értékeléséből adódnak, egy széleskörű hatástanulmányt végeztünk, a kockázatokat akarjuk meghatározni, vagy a nem kívánatos következményeket a pénzügyi vállalatokra. Ugye ide tartozik a biztosítók beruházási politikája, a hosszú távú beruházásokat is tekintetbe véve, a termékek, az árazás, a pénzügyi stabilitás, valamint a biztosítási ágazat versenyképessége szempontjából Európában. Teljes mértékben tudatában vagyunk a biztosítási ágazat fontosságának. Egyrésztről fontos beruházói ők az európai gazdaságnak, másrésztről pedig védelmet szolgáltatnak a polgároknak és a vállalatoknak. Ezen oknál fogva a az IFRS 17-es standard vizsgálata az európai közjó szempontjából a munkánk középpontja fontos az IFRS a 17 alkalmazásának vizsgálata, és a hasznok azok bizonyosan meghaladják majd az esetleges negatív hatásokat, akár minőség, akár mennyiségi elemeket vizsgálva. Ezen értékelés mellett a közjó szempontjából technikai értékelést is végzünk. A technikai szempontokat figyelembe vesszük a biztosító üzleti modelljével, modelljét vizsgálva, a profit vagy a viszontbiztosítási termékek vonatkozásában értékeljük, hogy a norma megfelele a megfelelő őszinte, megbízható és teljes körű információt előíró kötelezettségnek. Az IFRS jelentős előrelépést jelent a pénzügyi beszámolók területén. Számos kérdés marad még terítéken, és ezek részletes elemzést igényelnek. Ez tehát a lényeg annak, amit el akartam mondani az IFRS 17-ről, Persze a vita során válaszokat is tudok adni az önök kérdéseire. Na, itt nagyon technikai jellegű kérdések merülnek majd fel néhány szó a jellegi gondolkozásról az IFRS 9 és az Equity Instrument kapcsán. Az IFRS 9 illetően 2016. októberében a parlament azt kérte a bizottságtól, hogy biztosítsa azt, hogy az IFRS 9 favorizálja a hosszú távú európai befektetési stratégiát. A bizottság az EFRAG-tól véleményt kért. Az első szakasz elég nehéz volt, és az abban állt, hogy információkat gyűjtöttünk a azon nehézségekről, hogy meghatározzuk, mit is jelent egyáltalán a hosszú távú befektetés. A második szakasz abban áll, hogy kutatást folytatunk a lehetséges megoldásokat illetően, azon lehetőségre összpontosítva, hogy a reciklás lehetővé tesz, tegyük, ha ez szabályok mentén történik. Májusban zajlik most a konzultáció, hogy a részes felek véleményét megismerjük. Az EFRAG reméli, hogy ajánlásait ezen év harmadik negyedévében meg tudja osztani önökkel. Köszönöm a figyelmüket, és az önök rendelkezésére állunk, hogy válaszoljunk kérdéseikre. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó bevezetést. Stoloyan úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Gozes urat és Voltman urat itt. Örömmel látjuk önöket itt ismételten a, az Ekonban Az elmúlt években három olyan standard volt, amely megváltoztatta a pénzügyi szektor üzleti modelljét, az eh, eh, RF 10, eh, az NFRS 9 pénzügyi eszközök, most pedig szembenézünk az IFRS 17-tel, biztosítási szerződésekkel. Azután, hogy olvastunk dokumentumokat, amelyeket az ICB alatt adott át, elmondhatjuk, hogy a biztosítási cégek számára az IRFS 17 sokkal komplexebb, mint a banki szektor számára létrehozott IFRS 9. A biztosítási cégeknek az IFRS 9-et is végre kell hajtaniuk az eszközrészük esetében, és az IFRS 17-et is a kötelezettségvállalás szempontjából. És sokkal nehezebb ezen cégek számára az, hogy megfeleljenek ezen előírásoknak. Három kérdésem lenne. Tudjuk-e, hogy mi történt a biztosítási cégek szintjén az Európai Unióban, hiszen nekik megvolt a lehetőségük arra, hogy elhal, elhalasszák az uh, 9 létrehozását 2021-ig még végrehajtják az IFRS 17-et. A második kérdésem az a dokumentáció alapján, amelyet az ICB-től kaptunk, azt mondják, hogy az IFRS 17 nem fog hatással járni a biztosítási piacra, már ami a diverzitását illeti a termékeknek, vagy az termékek árára nem fog ez kihatni. Mit gondol ön erről? A harmadik kérdésem az IFRS 17-re vonatkozik a biztosítási cégek esetében. Mindenki azt mondta, legalábbis voltak olyan jelzések, hogy csak idő kérdése, vagy költségek kérdése, és tájékoztatni kell a szakértőket is ezekről a kérdésekről. Önök hogyan látják ezt? Ki fogja ezt a munkát elvégezni? Hiszen ez főként a biztosító cégek felelőssége ez, de az ICB mit tehet, és ki fogja majd ezeket a cégeket felügyelni, hogy tényleg jól hajtják ezt az IFRS 17-et jól végre. Köszönöm, elnök úr. Kedves Teodor barátom, nagyon fontos kérdések ezek. Az EFRAG tanácsának elnökeként személyesen őrködöm azon, hogy szoros és szabályos kapcsolatot tartsunk az összes részes féllel, és meghallgassuk egymást. Természetesen, majd a kollégám kiegészíti a technikai vetületeket. Én minden egyes kérdésre szeretnék egy választ adni, amit felvetettél, mégpedig ezen találkozók tapasztalatai alapján a beruházókkal és a biztosítókkal. Már ami az IFRS 9 alkalmazásának elhalasztását illeti a módosítót, illetően amelyet az IASB IASBL fogadott, úgy tűnik, hogy nemrégében egy fontos társasággal vettük fel a kapcsolatot, amely számításokat végzett az IFRS 9-szel kapcsolatosan, hogyha ezt nem alkalmazta, hogy mennyibe kerül, ha azonnal alkalmazolja, elhalasztja ennek alkalmazását, hát ott egy jelentős különbség adódott ezen számításnál. A következő hét héten, hetekben kapom meg ezen számadatokat. Ami pedig a piacra való kiadásokat illeti. Jelenleg a biztosítók nem <clears throat> nagyon ragaszkodnak ehhez a ponthoz. Ez a hatástanulmány, amit megrendeltünk, esetlegesen választ adhat erre a, erre a kérdésre. Ugyanakkor a szabályok sokfélék, és Fontos az IFRS 17 végrehajtása. Ezt nem ellenzi senki elviekben. Tehát nincsenek elvi kritikák magával a normával szemben. A nyugtalanság inkább a norma alkalmazására, a végrehajtás költségeire irányul, valamint a humán erőforrások rendelkezésre állására. Nekik ugyanis nagyon nagy munkát kell végezniük ahhoz, hogy a norma végrehajtható legyen. Tehát ezek azok a témák, amiken gondolkodnunk kell az egyes észrevételekből kiindulva. Június 3-án lesz még egy ülésünk, ahol is a biztosítók és viszontbiztosítók képviselőit fogadjuk, és ők bizonyosan kiegészítik majd ezt a képet, és ezt a levelet is, amelyet a CFFO fórumtól önök is és mi is megkaptunk, ott megosztották ebben a levélben a félelmeiket a végrehajtás határidejét illetően, és azt a szükséges időt illetően, amire az illetékes szakértelemmel járó bíró személyek képzésére is szükség van. Azt hiszem, hogy válaszoltam ezzel a kérdésedre. Köszönöm szépen. Most szeretne szólni? Hát Jean-Paul szerintem mindenre válaszol. Pervans Perez. Pervans Berez. Um, merci. Köszönöm, kedves elnök úr, kedves barátom, kedves kollégánk, kedves Jean-Paul. Egy dolog még nem vetődött fel itt a vita során, remélem, hogy ön is fontosságot tulajdonít az Európai Parlament állásfoglalásának, amely most készül, és amelyet majd júliusban fogadunk el a plenárison. Ugye itt várjuk a szakértői véleményeket ez az anyaghoz, a biztosítók részéről, hogy értékeljék ezeket a feltételeket a norma hatályba lépését illetően ugye az ördög mindig a részletekben rejlik, ezért meg kell nézni, hogy hol fogalmazódnak meg az esetleges aggodalmak. Két általánosabb kérdésem lenne az első. A kockázat agregációt illetően, amelyet ez a norma jelent, lehetséges hogy a pertinens információk volumene csökken, melyek rendelkezésre állnak, és ez megfelele azon szerződés profiloknak, amelyeket maguk a biztosítók szolgáltatnak. A második kérdésem, ön szólt az IFRS 9-ről, illetve a ö, bank biztosító kérdéséről. Ez egy kritikus kérdés, illetve az IFRS 9 és 17 kompatibilitása is felvetődött, és erre fel kell készülni. A harmadik kérdés. Nagyon sok szereplőtől hallottam, hogy nyugtalankodnak, vagy mégsem. A norma végrehajtási költségei és annak hozadékai, pozitív hozadékai arányán gyakran felvetik a piaci szereplők ezt az érvet, és ez azzal jár, hogy a külső szereplők úgymond a mi véleményünkkel szembe helyezkednek. Aztán az IFRS 17 kapcsán egy általánosabb kérdést is megfogalmaznék, elnök úr. Hogyan értékeli ezen norma kihatását a vállalatok úgymond egészségére, mert láthatjuk, hogy a digitális gazdaság nagyon erős, és olyan értékeket hoz létre, amelyeket nem vesznek figyelembe ezen pénzügyi beszámolókban, vagy ezen számviteli sztenderdeknél, és egy adathalmazról van szó, amely valahogy kívül helyezkedik a, szav, a könyviteli vagy számviteli szabványokon. Hogyan lehet ezen új területet valahogy belefoglalni az elgondolásainkba, mert ez így megzavarja ezt az összképet. Válasz, elnök, köszönöm asszonyom e kérdéseket, megpróbálok válaszolni a technikai szempontokra. Ami az agregáció szintjét illeti, ha jól értettem, a biztosítók fő félelme az, hogy a kölcsönösség elvét akadályozhatja ez, ami a biztosítók fő alapelve. Ez tehát egy fontos vita, és figyelünk erre. A biztosítóbank kapcsán most vizsgáljuk, hogy a biztosítók hogyan viszonyulnak a normához. Az EFRAG itt egy fontos szerepet játszik. A véleményünkben is észrevételezzük ezt, hogy van egy verseny torzulás, egy egyenlőtlenség. A bizottság és a tagállamok is figyelembe vették ezt az IFRS 4-nél, ami pedig a költséghaszon elemzést illeti. Amikor Ugye én független szellem vagyok, amikor megnézzük ugye a költségeket az egyik oldalon, a másik oldalon a hasznot, az előnyt, ugye a biztosítóknak kell fi, viselniük ezen költségeket, a haszon pedig a beruházóknál re jelentkezik, hiszen ők így tudják, hogy jók-e a beruházásaik, megfelelőek-e ezek. Tehát a költség haszonelemzésnek ezt is ö, számszerűsítenie kell, a valós költségeket. itt van például a, egy nagy brit társaság, amely általában támogatja az IFRS-t, de első érvként az ellenes mellett ők a hatalmas költségeket hozták fel, hogy milyen sokba fog majd kerülni ezen új norma végrehajtása. És az utolsó dolog, a kiegészítő normák figyelembevétele a számviteli normáknál. Már az audit során is kérték ezt, amit az imént említettem, hogy az EFRAG nézőpontját ki kellene szélesíteni. Ugyanakkor az a tény, hogy az EFRAG egyrészt egyfajta támogató szerepet kell, hogy betöltsön a tájékoztatásnál a vállalkozások körében. Ez is lehetővé teszi a nézőpont ki bővítését, hiszen először gondolkodni kell ezekről a kérdésekről, nem feltétlenül a munkacsoportban, és aztán majd a bizottság fog egyfajta úti tervet bemutatni. Tehát mindenképpen a gondolkodási körünket itt valahogy ki kell terjeszteni más területekre is, nagyjából egy. Thank you. I'll, uh, I'll add briefly. Köszönöm szépen, röviden fogok erre válaszolni. Ez EFRAG e, pontosan ezzel témával foglalkozik. A legtöbb területen a pénzügyi jelentés tétel szempontjából itt mérlegelni kell a túlságosan nagy aggregáció mutathatja azt, hogy milyen mi, módon hoznak meg döntéseket az ár alapján az iparban. Nagyon fontos pont ez, am, és ezzel kapcsolatban van egyfajta dokumentumunk is, hogy felhívjuk erre a figyelmet. Úgy gondolom, hogy az EFRAG majd felmérheti a végrehajtás költségeit, de egy kvalitatív felmérésről lesz majd szó. Az EFRAG számára a kihívás, de az EU intézményének számára is az, hogy egyensúlyt teremtsenek a kvantifikálható, illetve a kvalitatív elemek között. A digitális gazdasággal kapcsolatban az egyik eh, eh, kutatás, amire gondolunk, az az, hogy megvizsgáljuk a kriptoeszközök kérdését, hogyha ezt támogatják majd, hogy ez benne legyen a pénzügyi jelentéstétele, de megvizsgáljuk mindazt, hogy hogyan hat ki ez a teljes gazdaságra, és mennyire függünk a nem kézzelfogható eszközöktől. Úgy gondolom, hogy a legtöbb jelentéstétel a pénzügyi kéréseken kívül lesz. Thank you, Mr. Kamal. Kamal úr. Köszönöm szépen, Zsombol, nagyon jó látni téged. Jó volt, hogy angolul beszéltünk egy kicsit. Örülök, hogy javította az angolját. Voltak kérdések, amelyeket már felvetettek. Amit az Afrex munkacsoport létrehoztuk a parlamentben, az azért volt, mert nagyon sok gond volt a pénzügyi válság kapcsán. Voltak olyan bankok, amelyek túlságosan nagyok voltak az, hogy elbukjanak, meg kellett menteni ezeket a állampolgárok részéről, nem tudom, hogy megoldottuk ezt a problémát, erről lehet beszélni. A másik pedig a felelősségvállalás, a bankoknak is felelősséget kell vállalniuk a mérők szempontjából. Még mindig vannak olyan bankok, amelyekre nem hajlandóak. Volt egy olyan bank, igazgatók teljesen arrogánsan lépett fel. Nem tudom elhinni, hogy a válság után ez előfordulhat, Gondolom kicsit szelgyebbnek kellett volna lenniük. A harmadik kérdés az, az, az a könyvelési standardok, illetve a várható veszteségek, a nem várható veszteségek, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a bankok úgy éljenek el, hogy, el, hogy előre olyanak a veszteségek esetében. Hogyan lehet bánni ezekkel a e, e, nem várható e, veszteségekkel? Van még néhány kérdésem. Az efreg kapcsolatban kritikusak vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy ön mit tesz az afrag jól, mit tehetne még jobban annak érdekében, hogy jobban bízzunk az EU-ban. Azt láthattuk, hogy az EFREG javult, de mit lehetne még jobban tenni? A második kérdés az IFRS 17-re visszatérve az, hogy bizonyos cégek megfelelnek ennek, mások nem. Adná egy kis ízelítőt ez azért van, mert a, az üzleti modell más bizonyos országokban, melyek azok az országok, amelyek el emiatt, mások pedig elégedettek. Nem akarok túlságosan kritikusnak lenni itt, tehát ki örül az EFRS 17-nek, és ki nem, ki aggódik. Köszönöm. franciául Franciaul válaszolok mégiscsak. de, de Ami az audit érzékelésével kapcsolatos észrevételt illeti, ez kedvező volt, az elégedettség foga, foka magas. Az audit alkalmával érezhettük, hogy vannak itt kiegészítő információ kérések, kérelmek, és különösen az EFRAG szerepe már, ami az IFRS normák befolyásolását illeti azok kidolgozása előtt, ezt nem érzékelik teljes mértékben. Túlságosan diszkréten dolgozunk, úgymond. Ez egy érdemi munka, amelyet a technikai szakértő csoport, vagy a munkacsoport végez, hát ezt a munkát nem érzékelik eléggé a külvilágban, noha a honlapunkon ezeket közzétesszük, ezeket a munkákat, és az elfrag teljes munkája, tevékenysége átlátható. Az összes szöveg, kommentár, amit alkotunk, az elfrag honlapján mindenki számára hozzáférhető. Ugyanakkor erőfeszítést kell még tenni. Én mióta elnök vagyok, próbálom megerősíteni kapcsolatainkat a parlamenttel, ennek bizonyítik ez a mai nap is, hiszen korábban soha nem volt közvetlen kapcsolat a bizottsággal, még akkor is, hogyha az még akkor, ha vannak bizonyos kapcsolatok, megpróbáljuk ezt a munkát megerősíteni, hallhatóbbá, láthatóbbá tenni. A következő időkben azt hiszem, hogy a képviselők is adhatnak nekünk ötleteket, és Beresz asszony, elnök asszony, biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy olvassuk majd az önök állásfoglalását, az abban foglalt ötleteket. Aztán az elégedett vagy nem elégedett államokat vagy szereplőket illetően. Ez sokkal árnyaltabb ez a kép. A szereplők nagy része azt mondja, hogy a norma hasznos és megfelelő. Az imént említettem, hogy ami nyugtalanítja a szereplőket, ez a végrehajtás összetettsége, esetlegesen a költség és a humán erőforrás, amely a végrehajtáshoz szükséges. Most azt kérdezett, hogy mely országok támogatják, melyek utasítják el a normát. Hát nehéz ezt így felsorolni. De itt az a kérdés, hogy a jog szerepét hogyan érzékelik az egyes országok. Ugye az angol száz országok, amelyeket te jól ismersz, ott a jog egyfajta mutató, és aztán van egy elég széles értelmezési mozgástér. A római joggal rendelkező országok, mint például az én országom is, ők a lehető legnagyobb jogi pontosságot igénylik. Aztán itt a tolmácsokat talán nehéz feladat elé állítom, a, jog, a francia jogászok a szöveg megszállottjai, ők mindig pontosságot óhajtanak, és amikor jönnek a pontosítások, azok csak zavarják őket végül. Aztán ott van a másik típusú ország, német barátaim, ha még vannak itt a teremben, nem feltétlenül elégedettek az elfogadott szabályokkal, de amikor már azokat elfogadjuk, akkor szigorúan alkalmazzák őket. Tehát itt többféle magatartás formát tapasztalhatunk, és ez a helyzet az IFRS 17 esetében is, de azt elmondhatom, hogy senki nem utasítja a csípőből úgymond ezt. És így találhatunk talán megoldásokat, a bizottság és más munkacsoportok részvételével a nem döntő problémákban biztosan találunk olyan megoldásokat, amelyek elfogadhatók, és nem zavarják a norma végrehajtását. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes értékelést a különböző igazságügyi kultúrákkal kapcsolatosan, ez is nagyon érdekes volt. Karolin Naktegár En français, c'est Madame Rossignol, c'est quoi Ma, euh, franciául ez pacsirta asszonyt jelentene. Köszönöm szépen. And I think that we appreciate... Úgy gondolom, hogy nagyra értékeljük az önök munkáját. A cél, hogy meglegyen az EU-ban a jelentéstételi normáknak a megfelelő alapja. Néhány kérdésem volna. A, a, ez F, IFRS 17 megerősítési folyamatával kapcsolatosan. Felmerült bennem, hogy ön mi, hogyan gondolkodik az IFRS 17 javasolt bevezetési dátumával kapcsolatosan, 2021. január 1 -e, ugye ez, illetve a régi standardról az újra való átállás véleményem szerint jelentős esemény lesz. A kérdésem, a ágazat számára lehetséges lesz megfelelni az IFRS 17 jelentéstételi kötelezettségeinek? Rögtön 21. január 1-től? Ez az első kérdésem. Második. Mivel az Egyesült Államok nem vesz részt az IFRS keretben, sajnálatos módon véleményem szerint, nagy lesz a különbség az európai és az amerikai standardok között – egy kicsit többet szeretnék hallani arról, hogy ön hogyan gondolkodik erről a fontos kérdésről, illetve arról az esettanulmányról, amit az EFRA végez. Utolsó kérdésem, tegnap az ECON bizottságban a szolvencia kettőnek a kettes szintjéről esett szó, illetve a bizottság mandátumáról, hogy a bizottság a biztosítók számára a tőkekövetelmények áttekintését tervezi. Tudna-e többet mondani arról, hogy az IFRS 17 és a Szolvencia 2 hogyan fognak kölcsönösen hatást gyakorolni egymásra, és ez hogyan része az, ön eset az önök tanulmányának? Köszönöm. Thank you for the questions. The... Köszönöm szépen a kérdéseket. A bevezetési dátum a 2021. január 1 egyre fűtöttebb vitákat vált ki az a standard nyilvánosságra hozatala óta vitás kérdése ez, hiszen a többi standardhoz képest meglehetősen nagyvonalú ez a bevezetési időszak. Minden esetre ez nagyon összetett és nagy kívás jelentő standard lesz, úgyhogy az eset tanulmányunkat meg kell vizsgálni. Lesznek itt kihívások. Tegnap néztem egy olyan tanulmányt, ami az EFRAG tanulmánytól független eh, egy civil szervezet végezte, és 100-ból eh, 99 eh, biztosító társaság azt mondta, hogy készen fognak állni, de hát nem erre támaszkodunk erre az információra, ami az Egyesült Államok helyzetét illeti. Természetesen ön is elmondta, hogy az Egyesült Államok nem fogja ezt a ezt a rendszert alkalmazni a belföldi adófizetők számára. Minden esetre bizonyos fontos aspektusokat figyelembe kell venni, ugyanebben az irányba mutatnak, mint az EFRS 17. Az EFRAG egy részletes, összehasonlító elemzést végez az IFRS követelmények között, és a, az e- amerikai, illetve japán standardok között. Ez egy eléggé technikai gyakorlat, de része ez a mi konzultatív munkánknak felmérve, hogy a technikai számviteli standardok különbsége valóban eh, versenyhatással lesz-e a valós világban. Egy megfelelő mechanizmust kell tehát kidolgoznunk a gyakorlat részeként. A szolvencia kettővel kapcsolatosan a munkánk része az, hogy értékeljük, hogy mik a különbségek és hasonlóságok az EFRS 17 és a szolvencia 2 között, és hogy ezek nem fogják -e, vagy fogják-e az EFRS 17 végrehajtási költségeit csökkenteni. A Szolvencia 2 felülvizsgálatában szerepet kaphat az esetleg, hogy az IFRS e 17-nek mi lesz a hatása de nyilván ezt majd a tanulmányunkban is figyelembe kell venni. Une précision. Csak egy pontosítás az amerikai, illetve nemzetközi kérdéssel kapcsolatosan. Nemrégiben találkoztam az Egon biztosítótárság elnökével, melynek Hollandiában van a széke, és nagy nemzetközi tevékenységet fejt ki. Ők is részesei a versenyképesség, a versennyel kapcsolatos gondolkodásnak az USA-val, és június 19-én lesz velük egy találkozónk, a technikai igazgató részvételével is Brüsszelben, és ők információkat szolgáltatnak nekünk. Így dolgozunk tehát ez nem azt jelenti, hogy a lobbizásnak engedünk, hanem meghallgatjuk a mondani valójukat, és aztán persze van technikai csapatunk, tudósok, szakértők, akikkel elgondolkodhatunk és véleményt javasolhatunk. Az EFRAG nem szabályozó testület, hanem véleményt adunk egy adott normával kapcsolatosan, amelyet elfogadtak, hogy az Európai Bizottságnak és Európának lehetővé tegyük, hogy validálja az adott normát, amennyiben az adott norma az európai jogszabályokkal összhangban áll. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Marisa Matias. Obrigada e bem-vindo à sua casa mais uma vez. Köszönöm szépen, és üdvözlöm ismét otthon. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy néhány konkrét kérdést feltegyek az EFRAG közelmúltbeli tevékenységével kapcsolatosan. Nemrégiben volt egy konferencia méltányos ellenértékkel kapcsolatosan, és nagyon sok érdekes kérdés merült fel. Szeretném tudni, hogy az EFRAG-on belül terveznek-e valamilyen kezdeményezést, hogy bizonyos aspektusokra pro ciklikus szempontokra is kitérjenek az értékelésben. Most a gazdasági fellendülést élünk át, de megfelelő szakpolitikai mix hiányában egyre nagyobb agályok fogalmazódnak meg eh, bizonyos buborékok kialakulása tekintetében egyes ágazatokban. Tehát érdekelne, hogy ebben az összefüggésben az EFRAG megfontolja-e, hogy pénzügyi elemzést végezne, hogy az ilyen buborékok elkerülhetők legyenek. Azután a fenntarthatóság. Ellentmondásos téma ez. Nagyon sok vitát kell még ezzel kapcsolatosan folytatni. Az a benyomásom, hogy érdemes volna megismerni az önálláspontját, figyelembe véve azokat a vitákat, amelyeket az EFRAG folytat a fenntarthatóság tekintetében. Köszönöm. Euh, Két nagyon technikai jellegű kérdést tett fel. Van egy csapatom, akik szakértőkből állnak, ők válaszolhatnak, de ön valóban egy olyan ülésre utalt, amely december 5-én zajlott a Fair Value kapcsán. Érdekes szempontok vetődtek fel. A prociklik kusság problémáját ismerem, hiszen ez volt a válság középpontjában, amelyet a korábbi ciklus alatt szabályoznunk kellett, de átadom a szót a társának, hogy válaszoljon. Thank, Thank you. Köszönöm szépen. Legjobb tudásom szerint válaszolok. Ami a méltányos értéket illeti néhány gondolat az EFRAG egyik tervezett intézkedése az Európai Bizottsági Cselekvési Tervvel kapcsolatosan, már ami a fenntartható finanszírozást illeti, valóban releváns az a kérdés, hogy hosszú távú befektetési perspektívában vannak-e alternatívái annak, hogy ne a méltányos érték alapján értékeljük az eszközöket. Ez olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell kellő időben de általánosságban szólva, december 5-én a konferenciánk ugye ezeket nyilvánosságra hoztuk, de az egyik fontos üzenet a tudomok részéről az volt, hogy hogy a méltányos érték szerinti elszámolás, az az érv, hogy ez okozta volna a pénzügyi válságot, ezt nem igazán tudták alátámasztani, ennek nem volt lényeges negatív hatása a válság kialakulására. A kutatások ezt támasztják alá, de lehet, hogy vannak más tanulmányok, amelyek másként gondolkodnak. A fenntarthatósággal kapcsolatosan az EFRAG megpróbál hozzájárulni az akcióterv végrehajtásához, az EFRAG hozzájárulása ehhez segítheti a legjobb gyakorlatok kialakítását piaci megoldásokkal kapcsolatosan. Tehát én nagyon támogatnám, hogy volna egyfajta jogszabályalkotási kezdeményezés, hogy megfelelő információkat kapjon a piac a, azért, hogy a fenntartható finanszírozási, finanszírozási projektek felé áramoljon a tőke. a legjobb gyakorlatokat is meg kell vizsgálni, az EFRAG-nak megvan a lehetősége, hogy az érdekelteket összefogja. Köszönöm. Okay, I don't see... Rendben. Úgy látom, hogy többen nem jelentkeznek spo- spontán felszólalásra. Ezt a nagyszerű ülést lezárhatjuk. Köszönöm szépen a megjelenést. Köszönöm Watchman úrnak is, hogy itt volt. Köszönjük a folyamatos együttműködést és az elkötelezettségét, hogy folyamatosan figyelembe veszik az IFRS 17-tel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr ezen az indítványon túl, amit majd tanulmányozzunk, jó lenne, hogyha labokat is megszerveznénk, és találkozunk majd a parlamenti képviselőkkel, hogy megosztják velünk ötleteiket, hozzájárulásukat. Jó lenne, hogyha a parlament is társulna ez a kezdeményezéshez. Kiváló, nagyon jó, ennek nagyon örülünk és a praktikusabb aspektusokat is figyelembe is vehetjük, különböző formátumokban, és ami a tartalmat illeti természetesen üdvözöljük a javaslataikat, és szívesen végre is hajtjuk őket. Köszönöm szépen, a következő ülésünk hétfőn lesz, május 28-án, 7 órakor Strasbourgban. Viszontlátásra!